Kedves kollégák, jó napot kívánok! Ne várjunk, javaslom, hogy kezdjük az ülést. Elnézést kérek, hogy tegnap nem lehettem jelen, de nagyon jól helyettesítettek. Egy pont maradt a napi renden. Vita, közös vita. Az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapítása Kósa úr jelentése, valamint a tanácssal az Európai Szociális Alapról folytatott tárgyalások. Azt javaslom, hogy azon adjunk szót a két jelentéstevőnek sorrendben, majd nyissuk meg a vitát, miszen szavazás lesz közvetlenül utána. Kósa úr, ön a szó. Röviden szeretném összefoglalni a fejleményeket. Legutóbb június 19-én volt vita itt, a bizottságon belül ahol elmondtam hogy a trilógus a regionális bizottság és a tanács bizottsága közötti trilógus hogyan áll éppen és ott egyetértés volt közöttünk megpróbáltam erősebben lobbizni nyomni érvelni hogy az európai szociális alap minimum részaránya twenty five legyen. másnap június twenty án volt egy hosszú trilógus ahol részt vett az elnök asszony is a bizottság nevében és a szociális alap jelentéstevője is morin chartier asszony. a tervezett idő egy óra volt helyette két és fél órás küzdelem volt aminek a vége egy előzetes megállapodás lett aminek szövegét én beadtam mint módostót hogy a kollégák lássák hogy hogyan áll az ügy. a koordinátorok úgy döntöttek hogy a eighty nine bekezdés harmadik negyedik és ötödik bekezdését a trilógus függvényében módostókkal frakciószinten lehet tovább módostani hat módostó érkezett amit szeretnék megköszönni a kollégáknak és ez bemutatja a bizottságban lévő ellentmondásokat illetőleg ellenvéleményeket is. szeretném hangsúlyozni hogy én magam elkötelezett hve vagyok a twenty five os részaránynak, de most úgy látom hogy ez a maximum amit el tudunk érni a tanáccsal az pedig twenty three one kötelező részarány és a foglalkoztatási adatok függvényében további kiegésztések a szociális alaphoz. ez az egyes számú módostó amit én beadtam. a kettes hármas módostó az egyforma a szocialisták részéről és a zöldek részéről érkezett ez egyértelműen a twenty five ot jelöli meg. szeretném megjegyezni hogy a vélemény amit mi elfogadtunk egy évvel ezelőtt az egy eredeti vélemény, nem fix 25%-ról szólt, hanem az indikatív 25%-ról beszél, tehát egy picit ellentmondásnak érzem, hogy most fix 25%-ot kér a bizottság. A négyes és ötös módosítás többéves pénzügyi keretben született megállapodás fényében született meg a legszegényebbeknek utalható élelmiszersegély program plusz egy milliárdról szól az én módostóm egy összegben tartalmazza a három és fél milliárd eurót de a megállapodás nem erről szól elnök asszonynak helyesen adta be a módostott two five milliárd plusz one milliárdról önkéntes alapon ezért egy kompromisszumot késztettünk elnök asszonnyal közösen és ez az a kompromisszum úgy gondolom hogy teljes mértékben rendben van. a hatos módostó pedig egy módszertani kiegésztés hogy hogyan kell elszámolni a minimum részarányt még egy megjegyzés visszatérve twenty five hoz engedjenek meg a twenty three one megtévesztő lehet kevesebb mint a twenty five de mivel közös tervezet előfeltétel listája a közös stratégiai keret nagyon rugalmas lett az új hétéves van más szabályok rugalmasabb szabályok érvényesek ezért gondoltam hogy a twenty three one elfogadható mert végeredményben több lesz az alap részaránya mint eddig volt az elmúlt seven éves időszakban twenty two one volt. várom a kollégák észrevételeit és köszönöm szépen a figyelmüket. Euh, Köszönöm szépen, Elizabeth Monazsanti. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Legutóbbi triológuson a múlt héten most először litván elnökség volt, és az nagyon odafigyelt, ahhoz képest, hogy milyen fallal találkoztunk korábban a tárgyalási csoportban a 20%-kal, ami a szegély és egyéni szolgálja, találkoztunk az Európai Szociális Alapban. Hadd mondjam, hogy ez a 20% félrerakása a szociális alapból, amelynek célja a szegénység elleni küzdelem, nem hozott nagyobb lelkesedés, mint a 25 százalék a kohéziós alapból, a, amit az Európai Szociális ö, alapba irányítanak át. Ugyanaz a probléma a tagállamokban, ö, mint hogy az, hogy ö, felcímkezzenek ö, egy összeget adott célra. a Youth Initiative Employmentről is sokat vitatkoztunk, ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről, hiszen ez a az ifjúsági garancia kezdeményezést hivatott megerősíteni. Ami a 15-25 éveseket illeti. Már pedig tudnunk kell, hogy nagyon kell odafigyel, nagyon oda kell figyelnünk az ifjúsági garanciánál, mert hogyha a 15-25-ről 15-30-ra emeljük a korhatát, akkor megduplázódik a létszám. Például Spanyolországban, ahol nagyon nagy a munkanélküliségi arány a 25-30 évesek között. Végezetül az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés a ö, több mint 25%-os ifjúsági munkanélküli rátával rendelkező régiókra koncentrálódik. Még pontosításra szorul a terv, ö, például még kell gondolni, hogy lehetne 30% az ifjúsági munkanélküliségi ráta, hogyha 15-től 30 évig terjed a skála. De ne felejtsük el, hogy 25-től 35 éve, 30 éves korig nagyon nagy a munkanélküliségi arány. Nos, ennyi a litván elnöksége folytatott első trialógusról azt hiszem, hogy erőteljes jelzést kell adni ma délelőtt, és megmondani, hogy a 25%-at támogattuk mindig, és ehhez is ragaszkodunk. Akkor is, hogyha a tárgyalások során látjuk, hogy 23,1% lesz végül. Ehm, eh, Sergio Gutierrez Prieto. Sergio Gutierrez. Eh, én kérem, hogy akik eh, a szavazásra készülnek fel, azokat termen kívül tegyék, hiszen nagyon fontos vissza, vita zajlik itt. Szerző Gutierrez. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Ádám, hogy elmagyaráztad nekünk, hogy haladnak a tárgyalások amikor a legutóbbi ülést tartottuk itt a, frakcióban, a bizottságban, akkor a szociálista frakciának volt egy kérése, ugye a 25 százalék nem csak ennek a bizottságnak az elképzelése volt, hanem a parlament egésze is különböző állásfoglalásokban a plenárison támogatta ezt. Úgy gondolom, hogy a 23,1-es eh, nem eh, adat, vagy eh, százalék nem elégíti ki a szocialista defrakciót. Úgy gondolom, hogy ez egy csapda a tanács részéről. Úgy gondolom, hogy az alapvető csapda az az, hogy és több milliót kivesznek ebből az összegből, ugye a Connecting Europe program finanszírozását. Ugye a következő 7 éves időszakban tovább fog nőni a munkanélküliek száma, valószínűleg nagyobb igények lesznek átképzésre és így tovább mindennek, ez elleni küzdelemre ugye rengeteg pénzre lesz szükségünk, pontosan azért, hogy ezeket a célokat elérjük. Tehát nagyon nehéz lesz ezt ne magyarázni a választóknak. Nem engedhetünk. Egyetértek eh, Kósa úrral abban, hogy a tárgyalások a trilógusban nehezek, de ahhoz, hogy tárgyalni tudjunk, bizonyos, sorokban, bizonyos dolgokban nyilván engedni kell, de itt úgy gondolom, hogy ez az összeg, ennek vörös vonalnak kell lennie, most nem engedhetünk, mert így elveszíthetjük a csatát, nem csak a reggiben, hanem a plenárison is, és itt nem, ide, nem ártpolitikáról van szó, hanem arról, hogy Európát hogyan képzeljük el, mi a jövőképünk ezért kérem, hogy ne engedjünk ebben a csatában, és menjünk el a lehető legmesszebb az igazságos 25 százalékig, ezzel, amire Európának szüksége van. Kinga Kunz, Gönc Kinga, Karima Deli, ezzel le is zárható a hozzászólók listája, utána a bizottság. Gönc Kinga. Thank you very much. Just... Köszönöm szépen. Rövid összefoglalását adnám az egész folyamatnak. Az ESF, az ESA kapcsán, ugye a harmadik elnökséget tárgyalunk már, először 84 milliárd euróról beszéltünk, amit a szociális alapnak szántunk volna, azon célok lefedésére, amelyek ugye az oktatást, a képzést, foglalkoztatást, a társadalmi integrációt célozták. Ehhez képest 10 millióval kevesebb van, mert a Connecting Europe, Európa összekapcsolása eszközeből kijött, megszűnt az élelmiszerprogram, az ifjúsági garancia program változott, tehát százalékokról beszélünk, de alapvetően ne felejtsük el, hogy sokkal kisebb összegről beszélünk, függetlenül attól, hogy 23,1 vagy 25 százalékról beszélünk, mind a kettő elég alacsony arány és alacsony összeg. Úgy látjuk, hogy az elnökségeknek az az ambíciója, hogy ezt az összeget még, még jobban le akarják csökkenni, lefele tárgyalnak, és csökkenteni akarják azt a százalékot is, amelyet a szegénység csökkentésére és a társadalmi integrációra szánnánk olyan formulát, képletet akarnak kidolgozni, amelynek értelmében a tagállamoknak derogációt kell eh, kérniük, hogyha ERDF, Európai Regionális és Fejlesztési Bank forrásokat is, illetve alap forrásokat is felhasználnak. Tehát teljesen egyetértek önökkel azzal, hogy Európa jövőképéről beszélünk, amikor a társadalmi problémákról és foglalkoztatási problémákról beszélünk, az a lényeg, Úgyhogy fontos, hogy ez a szakbizottság nagyon erősen támogassa azt a komoly összeget, amelyet erre a célra szánunk. Köszönöm. Merci, madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a fiatalok foglalkoztatását illeti. Először 6 milliárd euró kerül az asztalra, ifjúsági garanciára, utána a legutóbbi csúcson azt mondják, hogy nem 6 milliárd lesz, hanem 8 milliárd, csak úgy. A bizottság azt mondta időközben, hogy a 6 milliárd az két évre koncentrálódna. A tényleges probléma az az, hogy nincsen hosszú távú cél, mert a két év után mi lesz? hogyha nincs több pénz. Ez az első kérdésem. Utána pedig nem megfelelő az összeg. Nem reagáltunk az ifjúsági foglalkoztatásra évek óta. Ez 150 milliárdra került a társadalomnak. Az illó szerint 21 milliárd euró kéne hogyan fogják a két milliárdot kezelni, amely nem tudom honnan itt jön és most nem is veszük figyelembe a tárgyalásokba ezt a két milliárdot. Merci. Önök. Először is köszönöm szépen az előadónak, Kósa Ádámnak a munkáját. Azt hiszem, hogy vele tényleg sikerült nagyon gyümölcsöző tárgyalást folytatni. Ma ez a százalék kérdés elvakít bennünket. Mielőtt erről vitatkoznánk, majd visszatérünk. Ö, első jöv, győzelem volt a tanácsal szemben. Ö, a, ö, az európai szociális alapot sikerült felpántlikázni. Ö, tematikus meghatározást akart a tanács, ö, de hála az előadónak maradt az ESA százalék. Ez nagyon fontos. Utána pedig van egy jelenlegi ESSA rész, és van egy cél, ami a tervben szerepel. A kettő nem ugyanaz. Itt a különbség nem a régiókban van, hanem a foglalkoztatásban. Tehát teljesen megfelelő kritérium, szociális alapú kritérium, és az elszáról van szó, tehát ez érthető is. Ezért is köszönöm az előadó munkáját. Megértem, hogy egyesek a szakbizottságban nem örültek a tárgyaló csoport eredményeinek, még kitart, nagyobb kitartást vártak tőle, és a 25% elvéhez való visszatérést várták el tőle. Én ö, nagyon elégedett vagyok, és szeretnék még egy érvet adni. A parlamentünk megszavazta, ö, illetve előben egyetértett a éves pénzügyi kerettel. Tudom, hogy sok kolléga számára nehéz feladat volt. Tudjuk, hogy ez a költségvetés nem felel meg azoknak a kihívásoknak, amelyekkel szembe kell nézzen majd az Európai Unió. Néhány kritikus elem van, amelyről még szavazni kell többek közt a kohéziós politikával kapcsolatban. Gondolok itt az eredmény tartalékra, illetve a makroökonómiai kereszt megfeleltetésnek. Nem vagyok benne biztos, hogy a parlament megkapja azt a manőverezési lehetőséget, amelyet kér. Úgy tűnik számomra, hogyha sikerül jelentős konszenzus elérni ebben a szakbizottságban, akkor kicsit tudjuk javítani a helyzetet, mi pedig az ESA eme részve függetlenül attól, amit a regi szakbizottság szeretett volna elérni. Nos, ezt szerettem volna elmondani a vita eme pontján. Ami pedig az ESA rendelettel kapcsolatos jelentés illeti, a litván elnökséggel folytatott tárgyalás reményre ad okot, hogy jó feltételekkel tudjuk zárni. Most pedig megadnám a szót a bizottságnak, Manuel Gélannak, hogy szóljon hozzá, utána pedig az előadó kap majd szót. Geller asszony. Good morning. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Emlékeztük a 23,1%-ot a 25% helyett. Ez az emberi tőke e, befektetést e, illeti, amit az Európai Unió megtehet. Ez a jelenlegi időszakhoz képest nevekedés, e, tehát a 13-ig tartó időszakot illeten mert ez 71,5 millió a 78 milliárd helyett. És ezért ez nem elfogadható a bizottság számára egy ilyen csökkenést elfogadni. És ez áll mögött is, hogy arányos összeget szeretnénk megállapítani az ESF-hez, tehát az Európai Szociális Alaphoznak megfelelően, ugyanis a jelenlegi programozási időszakban eddig nem látott válságot élünk meg, és a szociális alap iránti igény egyre növekszik, és épp ezért potenciálisan alacsonyabb összeg áll rendelkezésre. Az ESF támogatja az európai, Európa 2020 stratégiát, harcol a fiatalok munkanélkülisége ellen, és a mobilitást segíti, és a válság szociális következményeivel is akar foglalkozni. Épp ezért fontos, hogy az ESA alapok azok a kihívásoknak megfeleljenek. A fiatalok foglalkoztatását illetően a bizottság 25%-ra koncentrált, és bizonyos csoportokban 24 ban Ez azért, hogy a hatása a korlátozott forrásokkal is elérhető legyen. Pardon. Elnézést, kikapcsoltam a mikrofont. Hogyha a korcsoportokhoz visszatérünk, akkor a 15-től 24-es korcsoportra koncentrálunk, ez az ifjúsági garanciában benne van, ugyanis a fiatal munkanélkülieknek a tömege itt van. A 25-30-as csoportban is magas a munkanélküliség, de az a többi kategóriákhoz hasonló. Az előzetes összegbiztosítás, tehát a frontloadingot illetően 2014-15-re a bizottság ígért egy bizonyos összeget, de ezt nem az alatt a két év alatt költik el feltétlenül, hanem öt évben. Ugyanakkor 6 millió nem nagyon sok pénz, és az ESA szintén támogatni fogja ezt. Köszönöm szépen e, a jelentéstevő, Kósa Ádám. Válaszolni szeretnék néhány dologra. Az egyik az, hogy úgy gondolom, hogy végig kitartottunk a cél mellett, de úgy gondolom, hogy inkább veszítsünk most egy kis csatát, mint egy nagy háborút mert a háború megnyerése a fontos célunk és a tanács és ahogy az elnök asszony is elmondta nagyon sokat engedett. kitartott végig de a végén mégis sokat engedett és nem szabad elfelejteni hogy a közös rendelettervezet sokkal szigorúbb lesz mint a korábbi hétéves a programozás területén nagyobb rugalmasságot fog viszont engedni és azt se felejtsük el hogy a partnerségi megállapodások területén a bizottságnak nagyobb mozgástere lesz ez is garantálja azt hogy az európai szociális alapból fontosabb vagy időszerűbb célokra fordtsák például az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelemre vagy egyéb más célokra. köszönöm szépen a figyelmüket! Merci, Madame Morin-Chartier. Köszönöm szépen, uh, Morin-Chartier asszony. Azt hiszem nem kell hozzászólni ura. Akkor rendben. Nos, akkor befejeztük a napirend ezen pontját. Köszönöm szépen. És a 16. pont a szavazás után következik, annak érdekében, hogy az időkeretet be tudjuk tartani. A 17-es pont következik, szavazás a módosítókról, amelyekről már beszéltünk. Európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapítása és a 1083 per 2006 LK rendelet hatán kívül helyezése. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy csak szavazásról van szó. Nem, emlékezhetnék rá, hogy a módosítókat azért nyitottuk meg, hogy a 84 per 3, 84 per 5-ös pontokat értetük tárgyalni, a továbbiakban a korábbi szavazatok érvényesek, azaz július 5-e és április 23-ai szavazás. 84. 84-es cikk, 3-as bekezdés, 1-es módosító a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 12 mellette, 28-an ellene, 4 tartózkodás. Nem fogadtuk el. Nos, akkor a kettessel és hármassal kapcsolatban elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Nos, e, szocialistákkal egyel kevesebb volt. Most akkor lezárom a szavazást. 32 mellette, 12 ellene elfogadtuk. 84-es szik, 5-ös bekezdés, A kompromisszum, amit EP, az EPP és a szocialisták nyújtottak be. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a hármas melléklet hatos módosító a jelentéstevőtől. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a záró szavazás következik elektronikusan az egész állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 38-an mellette, 3-an ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most akkor jön a 18-as napi rendi pont, ahol a a koigészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatáságának javításáról szavazunk. Omen Rajten asszonynak a jelentése. early second reading agreement-öt szeretnénk ezzel elérni, tehát a korai második olvasati megállapodást. Nos, akkor elektronikusan szavazunk azonnal. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 40 mellette egy ellene, három tartózkodás. Nos, akkor ezt a mandátumot megadtuk erre a tárgyalásra. Akinek nincs itt a kártyája, hogy nézzük meg, hogy ki az, akinek nincs a kártyája, azt esetleg hozzá kéne adni a szavazatokhoz. Monsieur Rizsonet. Igen, őri úr, valóban. így láthatták, hogy 40-en szavaztak mellette, és én 41-et mondtam. Nos, Omen Rajtan asszonynak a jelentése következik, és különböző frakciók nevében különböző képviselők szintén támogatják ezt. Bien. Op. Csendet kérek. Nos, akkor nézzük a 19-es napirendi pontot. A nemek közötti egyensúly a tőzsdén jegyzett nem ügyvezeti igazgatói körében. Ez egy véleménytervezet elfogadásáról szól. Ez a eh, Cornelissen eh, véleménytervezet, és a Júri és a FEM bizottságok is szavaznak róla. Nos, akkor egyes cikk, eh, négy frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas cikk, 111-es módosító, mellette ez, hogy töröljük, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a DB kompromisszumról szavazunk, amelyet három frakció nyújtott be, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akarják ellenőrizni? Nem jó. Elfogadtuk. Négyes cikk, egyes bekezdés, E kompromisszum, két frakció nyújtotta be, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nos, akkor az E kompromisszumról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 19 ellen elfogadtuk. Az egyes bekezdés után az EA kompromisszum két frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát az EA kompromisszumot ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 mellette, 17 ellene elfogadtuk. Most akkor a jelentéstevő egyes módosítója jön mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 43-as, a Blinki vecsőte, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes cikk, egyes pont, 108-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Jó, tehát akkor 108 ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24 -en mellette, 18 tartózkodás, elfogadtuk. Kette cikk, kettes cikk, egyes pont, 108, 109, bocsánat, 8-as pont, ez itt akafogyottá válik. Épp ezért jön a 4-es cikk, 22-es módosító mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 18-an ellene. Elfogadtuk. És akkor a 115-ösről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Aztán négyes cikk, egyes beközdés, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123, Blinkevicsi ülte, kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 124-es Steinruck mellette ellenett tartózkodás elutasítva. Akkor a 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es cikk 3-as bekezdés 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-as kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes cikk, négyes bekezdés, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127, Blinkevics ülte, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128, Eszaja, ellene tartózkodás elutasítva. Négyes bekezdés, négyes, négyes cikk, négyes bekezdés 27 elfogadva, négyes, ötös bekezdés, kompromisszum, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes cikk, be, hatos bekezdés, 28, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés, négyes cikk, hetes bekezdés 132, mert ez okafogyottá válik. Akkor ötös cikk, egyes bekezdés, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös cikk, kettes bekezdés, H kompromisszum elfogadva, ötös cikk, hármas bekezdés, 32-es két részben, első rész, addig, hogy Future Selection Procedures. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 139 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 140 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös cikk, 4-es bekezdés. Sajnos nem mikrofonban mondta a hozzászóló, tehát nem tudtuk lefelé. Nos, 141-es módosító, Blinkevics ülte, és 151 szintén tőle, tehát együtt szavazunk róluk. A jelentéstevő ellene van, ki a, szavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös cikk, 4-es bekezdés, 33-as módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva hatos bekez, cikk kettes bekezdés, i kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos bekezdés, hatos cikk kettes bekezdés a pont, 145 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 146 Blinkevics mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük, jó? Akkor a 146-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 20 ellene. Valóban igazuk volt, el, el van fogadva. Sajnos mikrofonon kívül folytatják a vitát a hozzászólók. Nos, a 34-es módosító, 6-os cikk, 2-es bekezdés, BA, pontjai mellette, 34-es mellett ki van, 34-es mellett kiszavaz. Ellene tartózkodás elutasítva. 147 Ludvigson mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 148 eszeja mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es cikk, 1-es bekezdés, J eh, kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as cikk, 3-as bekezdés, első albekezdés, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. 154 eszaja mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellen 39-es a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152 nem, előtte ellenőrzik a 39-est, megnyitom a szavazást 39-ről Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-19-el szemben, tehát a 152-es módosítót elfogadtuk. és minden szavazókép működött, anélkül a technikus <laughs> közben nyúlt volna. Nos, akkor a 40-es módosító, 8-as cikk, 3-as bekezdés, 2-es a bekezdés. Szóbeli módosító van, most a 155-ös, mindenki egyetért a szóbeli módosítóval? Tehát akkor a 155-ösről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es cikk, 1-es bekezdés, 156, Blinkevicsi jute ellene elfogadtuk. 9-es cikk, 2-es bekezdés, 1-es albekezdés, 158 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 157-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-22, tehát akkor nem fogadtuk el. 9-es cikk, 2-es bekezdés, 159, eh, mellette ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160 eszaja mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es cikk, 3-as bekezdés, 161. Na, akkor ellenőrizzük előtte a 160-ast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tehát 20-24 valóban elutasítottuk. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 163 Hans Péter Martintól mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es cikk, 4-es bekezdés, 164 Blinkevicsi Jute, itt törlésről van szó, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes cikk, 165-ös módosító, Brinkevics jöte, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes cikk, kettes bekezdés, 166-os módosító, Nos, ha a 164-es megszavaztuk, akkor, akkor szavazhatunk róla? Igen. Tehát akkor 166-osról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 166 Bauer mellette 166-ot nem fogadtuk el, tehát akkor szavazunk a 167-ről, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nos, akkor a kettes módosító, ezek a szituációk, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva a preambulum bekezdések 45-ös, Harkin mellette ellene tartózkodás elfogadva 46, emellette ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os, mellette elfogadva. Az először az a 48-as volt, az 7-es preambulum, ez is 49-es mellette, ellene. Hogyha őri úr meg akarja szakítani a szavadást? Nos, tehát akkor 7-es, Harkin asszony 49-es módosítója, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as preambulum bekezdés, 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es preambulum bekezdés, 51-es módosító Bauer mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es Harkin mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es preambulum bekezdés, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es, 54 módosít, 4-es módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 22 ellene. Ezt akkor 55-ös jön, Martin mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 56, Ronzuli mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es preambulum köpzés a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös preambulum bekezdés, 64 Harkin mellette, ellene tartózkodás elfogadva elfogadva. 65 kompatibilis, szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elutasva. 16-os preambulum kekszés, 66 Hans Péter Mártintól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67, Blinkevicsi Jutta, ez kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as preambulum bekezdés, nem, ez okofogyottá válik. Akkor 70-es, Harkin mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetvenegy mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 72 okafogyottá válik. 21-es preambulum bekezdés, 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 9-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16 mellette, 29 ellene, nyilvánvalóan visszautasítottuk, elutasítottuk. 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22-es preambulum fekezés, B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartozkodik. Bocsánat, ez a preambulum bekezdés a 23-as. 82-es Brinkivicsülte mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20, 24-es preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es, 26-os preambulum bekezdés C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es preambulum bekezdés 85-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es, 86-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87, nem az okofogyottá válik. 88-as, Blinkevics mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29, 89-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as preambulum bekezdés. Kilencvenkettő mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmincegyes preambulum bekezdés, tizenhetes ez törlési módosítás, mód mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nos, akkor a 16-osról szavazunk. Nem. A 91-esről Ola Ludvigson, tehát 91-esről szavazunk. Egyetért ezzel a jelentéstevő? Jó. Tehát akkor Ludvigson 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es preambulum bekezdés 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 mellette, 22 eh, ellene elfogadtuk. 33-as preambulum bekezdés 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 kompatibilis mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es preambulum bekezdés, 96 Olle Ludvigson mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 97-es kompatibilis szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98 Brinkecsi mellette ellene elfogadva. 35 D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. es preambulum bekezdés, 102-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egész vélemény záró szavazására következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 5-en ellene, 4 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak és a tárgyalásainak. Et nous vous invitons à être ferme et pugnace pour représenter vie de la... És kérem, hogy továbbra is a e, foglalkoztatási szakbizottság véleményét szilárdan képviseljék. Mi vagyunk ugyanis az illetékes szakbizottság. Most akkor jön a 20-as napi rendi pont. Csendet kérek. Itt pedig egy véleménytervezett nem, ez a saját kezdeményezési jelentésről szavazunk. Skrzsidzsevszka asszonynak a fiatalok munkanélküliségének kezeléséről szóló jelentése a kilábaláshoz vezető lehetséges utakról van szó. Ezzel kapcsolatban három ö, szakbizottságnak a véleménytervezete van. A kulturális, a regi és a női jogi bizottságnak a véleménytervezete. 88-as módosító, az egyes professzor elfogadva. Nem. 89-es módosító. Mellette lenne tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-92 azonos, ugyanaz a szerző, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es két részben első rész addig, hogy The Affected Youth mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második, nem, elfogadva, ellenőrizzük az első részt a 94-esből. Első rész, elfogadva. Második rész, mellette, Második rész. Második rész ellen. Tartózkodás. Nem elfogadva. Jé, kompromisszum. Regner asszony. Szeretném egy, szeretnék egy szóbeli módosítót javasolni a J kompromisszummal kapcsolatban compensated internship. és előtte compensated internship előtt fairly, fairly compensated internships. Ki van ellene a szóbeli módosító ellene? Senki. Akkor a J kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 102-es módosító Monika Panajotova mellette ellene tartózkodás elutasítva 103 mellett ellen tartózkodás elutasítva 105 Szarkász mellette ellen tartózkodás elfogadva 107 Türünen mellett ellen tartózkodás elutasítva K kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva 116 mellett ellen tartózkodás elfogadva ugyanaz, mint a 117, már az is elfogadva. 118-119 azonos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kulcsok bizottság 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 15 kult mellette ellene tartózkodás elfogadva kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Már 134-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 136-os módosító mellett 137-es helyesbít az elnök, mellett ellen elfogadva. 138 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 138 Monika Panajatova mellett ellen tartózkodás elfogadva. 140 Minadara Kliveti mellett ellen tartózkodás elfogadva. Így a következő okafogyat ugyanattal a szerzőtől. Kult 1 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Az illető rész. 5 kult mellette ellen tartózkodás elfogadva. 23 kult mellette ellen tartózkodás elfogadva. Regi 5 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Regi 6 mellett ellen tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, akkor következik. 149 es módosító, kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést kérek. Ki van mellette? 149-es módosító. A 145-ösről szavazunk, ez kompatibilis az M kompromisszum, a 145-ös. Mellett ellen tartózkodás nyilvánvalóan elutasítva. 149-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 150 mellett ellen tartózkodás elutasítva 151 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 153-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. en kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva. 168-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 170 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 21 kult mellett ellen tartózkodás elfogadva. 24 kult mellett ellen tartózkodás elfogadva. 8 fam mellett ellen a liberálisoknak mi a véleménye? Akkor ellenőrizzük, FAM 8. Megnyitom a szavazást. Un PPE qui les Egy EPP-vel több van, sőt, kettővel. túl népes ez az EPP, már megint még egy kis erőfeszítés, mindenki szavazott, lezárom. 26 mellette, 20 ellene, elfogadva. 20 fám mellett ellene tartózkodás elfogadva. 171-es módosító, törlés, itt az ó nem lenne szavazni, mellett ellene tartózkodással elutasítva, ókompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 180 os módosító két részben az EPP kérésére szavazatra bocsájtom az első részt, as well as-től use employment nélkül ki támogatja az elsőt, elfogadva. Kiszetni, bevenni, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 181-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva 182-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 184-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 185 mellett ellentartózkodás elfogadva, 186 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 187 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 189 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 190 mellett ellentartózkodás elutasítva 191 mellett, ellentartózkodás elutasítva 192 két részben az EPP kérésére első rész, addig nem, eme szavak nélkül security benefits. Első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, második, ö, ki szeretné bent tartani szavakat, be, ellen, mellett ellene elutasítva, 193 mellett ellene tartózkodás elfogadva, P kompromisszum, mellett ellene tartózkodás elfogadva, 6-os paragrafus, 202-es módosító mellett ellene elfogadva. 203 203 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 204-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 205 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 206-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 207-es elf fog mellette, ellene a 207-es mellett ellen tartózkodás, a 207-es módosító elfogadva, FAM 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Q kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 220-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. FAM 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. FAM 3 mellett ellene tartózkodás elfogadva. kult 17 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Er kompromisszum mellett ellen tartózkodás ellenőrzést akarnak, vagy elfogadva ellenőrizzük, er kompromisszum, megnyitom a szavazást. Az EPP továbbra is obstruálja az urnákat túl sok szavazattal. Így, kijavította a helyzetet, lezárom. 25 mellette 17 elleneni tartózkodás valóban elfogadva. Most pedig 230-as módosító mellett ellen tartózkodásra utasítva ellenőrizzük a 236-os módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 22 mellette. 24-en ellene, valóban elutasítva. 5-ös fám mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Fám 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kult 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva es kompromisszum, kompromisszum mellett ellene elfogadva. 236-os mellett ellen 236-os mellett. os mellett ellene tartózkodás 236-os elfogadva. T kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 249-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 250 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kult 12, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, kul 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, U kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. U kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. V kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kettőse kompromisszum mellette nem elnézést, tévedtem, tévedtem. A 12-es paragrafus után szavazzunk a 127-es módosító. Nem, 277-es módosító. 277-es. 12-es paragrafus után. 21-es oldalon az az listám. 277-es szakrok szerzőtől nem fogom felolvasni kitől. Roberta asszony, Roberta Angelilli asszony benne van, és mellette van az előadó. Nem tudom, hogy a szocialista frakciónak mi a véleménye. Hogyha mindenki számára világos, hogy mi a helyzet, 277-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ugyanez a helyzet a 278-as módosítóval. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 280 mellett ellen tartózkodás elfogadva. FEM 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. regi 2 mellette, ellene elfogadva. Kettőssé kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. X kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 298-as módosító, mellett ellene tartozás elfogadva, 299 mellett ellen tartózkodás elfogadva, Y kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, kult 19 mellett ellen elfogadva, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító két részben az EPT kérésére első rész eme szavak nélkül Strezzonit az első részben Strezzonit of the Traineeship. Ki van eme első rész mellett? Ellen tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 319-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 321-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 321-est. 321-es ellenőrzése folyik. megnyitom, lezárom. 27 mellette 18-an ellene, köszönöm az ellenőrzést, valóban elfogadva. Kult 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 26 kulttal mellette ellene tartózkodás elfogadva, BB kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva 324-es és 25-ös módú 26-os mellette ellen elfogadva 325 mellette ellene tartózkodás elfogadva 327 mellett ellen tartózkodás utasítva 328 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 329 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 330 Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous pouvons voter après investigation. A 130-as módosítóról szavazunk, mellette... Nem, helyesültek 330. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. Sajnos a szervek számára. 331 okafogyott, regi 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva, FAM 4 mellett, ellen tartózkodás elfogadva, FAM 6 mellett, ellen elfogadva, FAM 9 mellett, ellen tartózkodás elfogadva. FAM 11 mellett, ellen tartózkodás elfogadva ellenőriznünk kell. 11 FAM ellenőrzés. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. 19 mellette, 21 ellene. Nincs elfogadva. FAM 12 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. FAM 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva a FAM 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadva a FAM 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. FAM 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva hivatkozás egyes mellett ellen elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító tartózkodás elfogadva 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 12-est, megnyitom a szavazást. Egy EPP továbbra is pluszban lezárom. 24 mellette, 20 ellene, nulla tartózkodás, elfogadva. E, preambulum bekezdés. A kompromisszum mellett ellene, elfogadva. FAM A mellette, ellene tartózkodás elfogadva. FAM e, B mellette, ellene tartózkodás ellenőrzés. FAM B. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom. Egy EPP-sel több, lezárom. 20 mellette, 21 ellene, egy tartózkodás nincs elfogadva. Kompromisszum, B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum ö, mellett ellene tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. FF kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30 es módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük. 34-es, megnyitom a szavazást. EPP-nek egyel több. Továbbra is kitart mellett az EPP, még továbbra is kitart. Na most, sikerült a megtalálni megfelelő formát. 20 mellette, 25 ellene, 34-es módosító nincs elfogadva. 35-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva. Most pedig 44-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Szavazzunk. Negyvenötös módosító mellette ellene tartózkodás hogyha fel is emeljük a kezüket, akkor tudom, hogy mi a helyzet. 45 mellett a 39-es nem fedi. A 45-ös nem fedi a ö, kompromisszum. Csak 39-es elfogadtuk volna. De a 39-esről külön nem szavaztunk. Ezért szavazhatunk a 45-ösről. Mi a véleményük mellett? ellen tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 20 mellette, 21 ellene, 4 tartózkodás. Nem fogadtuk el. 46-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Az két azonos módosító, együtt szavazunk a 48-asról és a 87-esről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 49-es módosító mellett ellen elutasítva. 50-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 51-es módosító mellett ellen mellett mondom, öt, ellene tartózkodás elfogadva. 52-es összeegyeztethető mellett ellen tartózkodás elutasítva 53-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 54-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ötvenhatos mellett ellen tartózkodás elfogadva. 57-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 58-asról szavazhatunk. Szavazhatunk az 58-ról mert a 45-öst elutasítottuk. Ki támogatja az 58-ast? Ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva. 66-os módosító mellett ellentartózkodás elfogadva H kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva I kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva 72-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 78-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 79-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 80-as módosító mellett ellen elfogadva. 82-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 83-as mellett, mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 85-ös, 86-as azonos mellett, ellen tartózkodás elfogadva. Kult D mellett, ellen tartózkodás elutasítva. G a kulttól mellett ellen tartózkodás elfogadva, kult H mellette ellene tartózkodás elfogadva. J a kulttól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fám C mellette ellene tartózkodás elutasítva. Fám F mellett ellen tartózkodás elfogadva. Fám G mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fám H mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni akarják? Igen, igen. Hát akkor ellenőrizzük a FAMH-t. Megnyitom a szavazást. Az EPP továbbra is. Nem, most már rendesen. Ö, igen, túl sok volt az EPP-ből. Most, ami neki szavazott, lezárom. 21, 4 arányban a FAM H elutasítva. Egy szavazattal. FAM I mellett ellen tartózkodás elutasítva. E, FAM J mellette ellene tartózkodás elutasítva. FAM K mellette ellene tartózkodás elutasítva. Fám L mellett ellen tartózkodás elfogadva. Fám N mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás az egész jelentésről, nem. Szákesz úr! lehetne ellenőrizni. A 11-es bekezdés után a 264-es Kriveti asszonytól megszavazást nyert a 11-es bekezdés után. 264-es módosító. Igen, igaza van, nem szavaztunk róla. 19-es oldal a szavazólistán, legalábbis az én szavazólistámon, 11-es bekezdés ű kompromisszum után szavazhatunk a 264-es mosítóról Minodora Kliveti asszony tallából mellette ellene tartózkodás nyilvánvalóan elutasítva. Tehát elektronikusan szavazunk a teljes tervezetről, megnyitom a szavazást. Az EPP továbbra is több kártyával szavaz. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, egy ellene, hetten tartózkodtak. Gra- gratulálunk az előadónak.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 Chers collègues, ça n'est pas l'heure de la détente. Jó, kérem szépen mindenki foglaljon helyet, mert még nagyon sok napi rendi pont van. Sűrű a mai napi rend. Zúg. They are all already in the summer break. yeah, yeah, I could see that.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 Kedves kollégák, szeretnénk folytatni a szakbizottság munkáját. It's incredible. Ah. Shh. Bien. Rendben. Tehát. mert nem tud Lopel Fontányi asszony velünk lenni, ezért azt javaslom, hogy a 21-es pontot vegyük, tehát a Fontányi véleménytervezet, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2013-as prioritások végrehajtása című véleménytervezetet. Csendet kérek! és a Lambert jelentést ma délután beszéljük meg. Nos, akkor szót megadom a López Fontanyi asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy nem tolták el ezt a napi röntet. Ma kezdjük meg az Európai Szemeszterről folytatott vitát és azt, hogy az 2013-as prioritások alkalmazására hogy kerül sor. Nos, az ECON, a felelős szakbizottság azonban az 51 cikk értelmében véleményt nyújthatunk be a foglalkoztatással és a társadalmi ügyekkel kapcsolatos szociális kérdésekben. Nos, olyan szövegre van szükségünk, amely a lehetőségeket tartalmazza, a 2013-as növekedési adatok fényében is. Nyilván sokszor elmondtuk már ebben a szakbizottságban, hogy a gazdasági intézkedések és a foglalkoztatási intézkedések egymást kiegészítik, és a társadalmi-szociális vonatkozásokat nem lehet alárendelni a gazdasági kérdéseknek. Ez nagyon fontos. Fontos, hogy megvédjük a szociális vonatkozásokat ebben a jelentésben. A munkát elég rövid idő alatt kell elvégeznünk, hiszen augusztusban ugye nyaralni fogunk, és az októberi plenárison kell szavaznunk. Ezért ezt a véleményt szeptember 28-án el kell fogadnunk a szakbizottságban. Nyilván hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy futva intézünk mindent, de szükségünk van minden kolléga támogatására ahhoz, hogy időben meg tudjuk ezt tenni most is. Optimista vagyok, mert eh, már most is sikerült eléggé jól előrehaladni. A javasolt szöveg azokra a kérdésekre koncentrál, amelyeket alapvetőnek tekintek, és ezeket gyorsan áttekintem. Először is a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemről beszélünk, amely jelen pillanatban EU-s eh, európai prioritás és kétségtelen, hogy a legutóbbi Eurostat adatok szerint a fiatalok munkanélkülisége 10,9 ez 26 millió fiatalt jelent, akik munkanélkül vannak, e, ebből 5,5 millió a fiatal, sajnos az én országomban 50% a fiatalok munkanélküliségi aránya a Spanyolországban Ugye szükség van arra, hogy az intézkedések eh, eredményes, tehát hatékony módon kerüljenek megvalósításra. Ehhez a strukturális alapok mozgósítására is szükség van. Nem csak az eh, ESA, hanem eh, alkalmazására, hanem arra is szükség van, hogy az el nem költött pénzeszközöket újra programozzuk, átütemezzük, átvigyük más célokra. Az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelemre szánt pénzeket eh, azonnal fel lehet használni, illetve ez fontos lenne, hogy azonnal felhasználjuk. A másik kérdés, amiről sokszor beszéltünk, az az oktatás. Ugye fontos, hogy a fiatalok jó perspektívával lépjenek be a munkavilágába, Emlékezünk arra, hogy 2 millió munkahely létezik az Európai Unióban, amelyeket nem tudunk betölteni, azért, mert nincsenek, nem állnak rendelkezésekre, nem állnak rendelkezésre megfelelő képzettségek, készségek. Ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok megtegyék a szükséges reformintézkedéseket annak érdekében, hogy a valós igényekhez alakítsák a fiatalok készségeit a munkaerőpiaci igények kielégítésére. A tagállamoknak ösztönözni kell e, ezt az együttműködést e, a munkanélküliek és a e, munkahelyek között önképpen, mégpedig a munkanélkülieknek nyújtott munkaerőpiaci visszalépési támogatások és egyéb támogatások formájában fontos azoknak a nőknek a helyzete, akik gyerekekre vagy függ, ugye, eltartott személyekre e, vigyáznak, gondoskodnak róluk, ápolják őket. E, fontos, hogy ők is vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra, dolgozni tudjanak. Ehhez e, szükséges, hogy hozzá tudjanak férni megfizethető gondozási, ápolási napközi szolgáltatásokhoz. Ugyancsak nagyon fontos, Eh, ez fontos ahhoz, hogy vissza tudjanak lépni a világába. Eh, a folyamatos képzés és oktatás ugyancsak hangsúlyos a, de nem szabad figyelme kívül hagynunk az sem, hogy a válság milyen hatásokkal volt a szegénységre, a fiatalok szegénységére. A tagállamoknak eh, biztosítaniuk kell, hogy legyenek olyan szociális védőrendszerek, amelyek az érintetteket eh, megvédik. És végül ebben a jelentésben hivatkozunk arra is, hogy a tagállami parlamentek, a szociális partnerek és a, eh, szociál, és a nem kormányzati szervek együttműködjenek, összefogjanak a reformprogramok kidolgozásában. Úgy gondolom és remélem, hogy ezek az erőfeszítések a következő években folytatódnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönjük. Most Kucseres Prioto kollégának adok szót, aztán Cornelissen asszonynak, és aztán sorba a többi hozzá szóló. Nos, akkor Kucseres úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném hangos, ha, hangsúlyozni, hogy milyen fontos munkát végzett Veronika López eh, Fontanyi asszony. Eh, fontosak eh, tulajdonképpen Fontos az, hogy jó jelentést készítsünk. Olyan ügy ez, amelynek rendkívül erős a parlamentár, a februári plenárison rendkívül erős az a támogatottsága, de ehhez fel kell tennénk először is azt a kérdést a e pillanatban az európai szemeszterben kapcsán, hogy a bizottság eh, az ország eh, specifikus eh, ajánlásokat mennyire tudta érvényre juttatni, és azt látjuk, hogy az egyes tagállamok nem sok munkát végeztek ezen a téren. Tehát egy kicsit kritikusabbnak kell lennünk ezzel a jelentéssel, elsősorban meg érdekében, hogy mi magunk is tisztában legyünk azzal, hogy a, az EMPL szakbizottság ajánlásai hogyan érvényesülnek, másrészt figyelembe kell vennünk, hogy Európa egészének a céljait kell szolgálnunk. Máskülönben ugyanabban a hiba esünk, mint korábban. Ugye ma Európa továbbra is a világ egyetlen olyan területe, ahol még mindig nő a munkanélküliség. Egyes országok a szakadék mélyén vannak, miközben egyre nagyobb a hasadék az észak és a dél között. Ezért mindenképpen kritikusabbnak kell lennünk ebben a jelentésben, és követelnünk kell, hogy jussanak érvényre azok az elvek, amelyeket már februárban jóvá hagytunk, elfogadtunk. Másrészt szeretném kiemelni, hogy nem elégedhetünk meg azokkal az ajánlásokkal, amelyek a munkaerőpiaci reformra vonatkoznak, hiszen itt eh, eh, aszimmetrikus eh, reformokat javasol az anyag. Ugye teljesen aszimmetrikus a helyzet Európában, két fő zónáról beszélhetünk, és a dolgozók védelme, munkavállalók védelme és keresett lehetőségei egészen eltérőek. Tehát olyan stratégiára van szükség, amely biztosítja, hogy a, az egész Európai Unió közössége versenyképes mered, de a, a dél-európai országokban jelentős bércsökkentésekre kerül sor, Eh, ez nagy igazságtalanság eh, a dolgozókkal szemben, és nagy egyenlőtlenséget szül Európában. Nos, azt látom, hogy ennek a folyamatnak a megkezdése után, az európai szemeszter megkezdése után két éven még mindig több millió olyan dolgozó van, akik elveszítették a közösségi védelmet, és eh, a bizottság közben egyre további, egyre nagyobb erőfeszítéseket követel ugye Németországban például a belső fogyasztás növelését szorgalmazzák, máshol pedig a társadalombiztosítási és egyéb terhek csökkentését szorgalmazzák. Nos, az országonkénti javaslatok, illetve a, a nyugdíj ügyekben is megértem azt, hogy a bizottság aggódik a nyugdíjak fenntarthatóságával kapcsolatban, de azt nem értem, hogy az Európai Bizottság olyan kérdeket határozom meg, olyan fenntarthatósági feltételeket, amelyek amelyek egészen máshogy érintik a különböző tagállamokat. Tehát nem értek egyet azzal, hogy egy általános megoldást javasoljanak az összes tagállam számára. Nem értek egyet azzal sem, ahogy a fiatalok munkanélküliségével foglalkozunk, nem elég ez az erőfeszítés, és különösen nem elég a 6 milliós ifjúsági garancia. Egyetértek azzal, hogy első lépésként erre szükség van, de úgy gondolom, hogy egyre többet kell követelnünk, ahogyan azt a nemzetközi, az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal is, illetve a szervezet is javasolt, ennél sokkal több pénzre van szükség. Úgy tűnik, hogy a tanács és a bizottság között, mintha megállapodás született volna az úgynevezett frontloadingról, tehát ez 6 millió minél hamarabbi felhasználásáról, Azonban fontos lenne, hogyha munkanélküliség aránya tovább növekszik, akkor az illóajánlásoknak megfelelően legalább ennek az összegnek a háromszorosára lenne szükség. Az ennek közbeszól. Rögtön befejezem elnézést. Kritikusnak kell lennünk tehát a demokratikus eljárások kapcsán is, mert őszintén azt gondolom, hogy a parlamentnek, a parlament ugye októberben hallatja a hangját ebben az ügyben, a, és amikor a, fontos, hogy, hogy, hogy ez az anyag ne csak a, egy demokratikusnak látszó színjáték legyen, az európai szemet, szemeszternek súlya kell, hogy legyen, és egy demokratikus folyamatban ö, ö, kell tevékenykednünk, és fontos, hogy a szakbizottság ezt támogassa. Köszönjük szépen! Kérem szépen, hogy mindenki fogja össze a mondandóját. Cornelis természetesen. Először is szeretném megköszönni a jelentést tevenőnek az, a javaslatait, ajánlásait, mert ez egy olyan alap, amiből e, az együttműködést elindíthatjuk. Tavasszal e, sikerült Lopa Fentenyi asszony vezetése alapján nagyon konstruktív munkát végeznünk. Mindenesetre remélem, hogy az ECON bizottság a tagjai között is épp olyan egy konstruktív szellemet tud mutatni, hogy aztán a plenáris elé vihessük. Négy megjegyzésem lenne. Azt hiszem, hogy határozottabban kellene a demokráciát hangsúlyozni. 2010-es Berez jelentésben már ezt tettük, hiszen nem akarjuk, hogy az Európai Parlament közreműködése nélkül alakítsák ki a gazdasági politikát. Az évek során kevés változott, pedig so, mindannyiszor e, újra és újra ismételtük ezt. Azt mondták, hogy a jelenlegi szerződésekben nincsen lehetőség az Európai Parlament szerepe számára, ez pedig nem igaz lehetne egy intézményközi megállapodás az éves növekedési felmérésben és a konkrét ajánlásokban is. Másik megjegyzésem, az Empel bizottságnak a költségvetési konszolidációt illetően adott ajánlásokat illetően is határozottnak kell lenni, mert túl keveset és túl későn kérünk a deficittel kapcsolatban. Harmadik, a foglalkoztatás és a munkanélküliség okait illetően határozottabban kellene az okokat feltárnunk. Vannak olyan régiók, ahol nincsenek munkahelyek, és a túlzott deficit köréből ki kellene a fiatalok munkanélküliségét venni. Végül pedig a negyedik, a foglalkoztatási terveket illetően többször mondtuk, hogy a tagállamoknak a nemzeti reformprogramokkal kellene foglalkozni a munkahelyteremtéssel. A bizottság ezt támogatta, és még akkor is nagyon kevés tagállamban valósították ezt meg, épp ezért ezt kritikus hanggal kellene fogadni. Elnök, köszönöm. López Fontányi asszony. Nos, nagyon is egyet értek a két felszólalóval, ezért hosszan nem fogom beszélni. Úgy gondolom, hogy jól legyen fogom dolgozni és örömmel várom az együttműködést. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, köszönjük az tevőnek. Nos, szűk az időkeret. A módosítók benyújtására határozza július 17-e dél és szeptember 5-én foglalkozunk a módosítókkal, 18-án a kompromisszumokkal, és ugyanaz nap szavazunk róla, és aztán 30-án döntünk róla. Nos, akkor lezártuk ezzel ezt a napi rendi pontot, és akkor jön a 23-as napi rendi pont, ez pedig a meghallgatás, Ez pedig a Gazdasági és Monetáris Unió GMO szociális vetéléttervel foglalkozik, az európai munkanélküli ellátási rendszert illetően. Akkor kérem, hogy a szakértők csatlakozzanak itt hozzánk az emelvényen. case. Okay. Uh, nous avons donc... Nos, tehát az Európai Parlament történetében először tartunk meghallgatást arról a kihívásról, amely a vita középpontjában áll, azért, hogy legyen egy valós gazdasági és monetáris unió. Épp ezért négy megszír, meg, szakértőt hívtunk meg, és köszönjük nekik, hogy elfogadták a meghívást. Az ő előadásokon kívül készítettünk és elosztottunk egy dokumentumot, amelynek a szerzője Art de Göz, a Bertelsmann intézetből, és meghívtuk őt, de nem tud itt lenni, és ezért írásban nyújtotta be az előadását. Először is akkor Georg Fischernek adjuk meg a szót, őt már régóta ismerjük. Két kérdésre fog válaszolni, ezeket a kérdéseket javasoltuk a szakértéknek, és pedig, hogy egy automatikus stabilizátor az, az eurozónában miért került vitatásra, és a másik az, hogy hogyan is oldjuk meg ezt a kérdést. Georg Fischer régóta szakértője ennek a területnek, hiszen eh, a osztrák eh, pénzügy és munkaügyi miniszter volt, aztán az OECD-ben is dolgozott, és a bizottságban 1996 óta dolgozik, és most pedig elemzést, értékelést ad a külkapcsolatokról. Nagyon szépen köszönöm, mindenkit szeretettel üdvözlök. Nagyon mély benyomást tett rám, hogy ezt az érdekes kérdést a parlament felvetette. Ez egy már régóta kérdés, és mint tudják, Andor László, az főigazgatóság igazgatója, a, jó, a múltbeli kér, múlt néhány hónapban az EMU és az automatikus stabilizátorok kérdését felvetette. A legutóbbi Európai ülés feltette azt a kérdést, hogy meg lehetne eh, erősíteni az EMU-nak a dimenzióját. Ezen kívül a munkaügyi és szociális aspektusoknak a jobb figyelembevételét és nyomon követését javasolták és szeretnének egy jobban kidolgozott munkát látni a foglalkoztatási mutatókat illetően azért, hogy a kihívásokkal kapcsolatban ezeket felhasználhassák. Ezek szoros kapcsolatban vannak az EMU-val. Ezen kívül azt kérték, hogy egy közleményt is kiadjanak. A bizottság felvetette az automatikus stabilizátoroknak a kérdését egy tervezeten, amely a mélyebbre ható emót javasolta. Ebben egy olyan jövőképet rajzoltak fel, amelyben teljes költségvetési kapacitása lesz az emu nak és egy jobban kidolgozott politikai unió is. A kettőt ugyanis nem lehet elválasztani és ez a tervezet fel elismerte azt, hogy Európának problémája van azzal, ér, azzal kapcsolatban, hogy az EMU szinten nincsenek automatikus stabilizátorok. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány diát felvázolni, hogy lássák ezt a problémát. Az, az automatikus stabilizátorok azt mutatják, hogy mi történik, amikor a bérek csökkennek, és működésbe lépnek az automatikus stabilizátorok, ezért a haszna az automatikusan megjelenik, tehát nincs szükség kormány és parlament közbelépésére, tehát az emberek automatikusan kapnak munkanélküli segélyeket, és hasonló módon az adók esetében is az emberek kevesebb adót fizetnek, és ez is megerősíti a jövedelmeket a recesszió idején. Tehát ezek az automatikus stabilizátorok, és számomra, aki pénzügyminiszterenként is dolgozott, azt jelenti, hogyha a jó növekedés időszakban a kormányok nem játszadoznak a fiskális politikával, akkor ez a nehéz időszakokban stabilizátor szerepet játszik. A bizottság hosszú távon úgy látja, hogy az emi szükség lesz az őszintjükön is kialakítani valamit. Nézzük a következő diát, mert én magam nem tudom, hogy hogy is kéne ezt tenni. Itt ezen a dián azt mutatom, hogy 2000 óta milyen is az munkanélküli arány Európában, és láthatjuk, hogy az időszak első részében konvergenciát láttunk, e, az elején fölfelé, mert aztán le, és aztán 2008 óta nagyon nagy polarizációt látunk. És ez egy olyan időszak, ahol az automatikus stabilizátoroknak hasznos szerepe lehetne Nos, akkor a következő. Hogy lehet a következőt? Jó, ez az előző. Nos, tehát mi történik, amikor a munkanélküliség az Unió egyes részeiben gyorsan növekszik? Itt azt dokumentáltuk, hogy mi történik a szociális politikák költségeivel az EU gazdaságban az első években, ez 2008-tól 2010, az vörös vonal, piros vonal, láthatjuk, hogy a gazdasági tevékenység csökkenésével a szociális védelmi költségek is növekedtek. Aztán pedig azt láthatjuk, hogy a szociális költségek gyorsabban csökkentek, mint az előző recessziók során, tehát elvesztették az automatikus stabilizátori szerepüket. Tehát tulajdonképpen megerősítették a gazdasági hanyatlást. És ennek sok oka van, de az egyik oka azzal kapcsolatos, hogy a monetáris unióban a tagállamok elvesztették azt a kapacitásukat, hogy felhasználják a költségvetési stabilizátorokat. Nos, ennyit akartam diákban mutatni, és az épp ezért az oka, ezek voltak az okai azért, hogy a bizottság a tervezetben mit fogalmazott meg. Tehát e, ez a válaszom arra a kérésre, hogy ez most mi is, szerepel napirenden. Köszönöm szépen. Jó, e, azt terveztük, hogy mindenki az első kérdésre válaszoljon, tehát hogy miért is foglalkozunk ezzel a kihívással. Nos, akkor jöjjön a sorrendben Toma Filippum, aki docens a New Yorki Egyetemen, és nagy, hosszú tapasztalatra tekinthet vissza a franciaországi gazdasági és pénzügyi kérdésekben is. Nos, akkor öt percben válaszolna a kérdésre. Angolul beszéljek? Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagyon érdekes számomra ez a lehetőség. Szeretnék olyan perspektívát önök elé tárni, ami izgalmas lehet. és kicsit szélesebb, hiszen összehasonlítom Európát az USA-val, ugyanakkor, amit mutatni szeretnék, az elég jól rímel arra, amit eh, György Fischer éppen elmondott, eh, hiszen az automatikus stabilizátorok eh, hiányát nak hatását látjuk Európában, illetve az USA-ban. Ez a legfontosabb grafikon, amit mutatni tudok most, legalábbis 2010-ig. Három üzenete van ennek a grafikonnak. Először is a válság jellege összességében egy adósságválságról van szó, de legalább az első három évben ez magánválság, magánadók, adósságok válsága volt. A vízszintes tengelyen azt látjuk, hogy mekkora hitelek, mennyi hitet vettek föl a boom idején eh, a háztartások 2003 és 2007 között. Minden pont egy-egy állam a grafikonon, vagy az USA-ban, vagy az eurozónában. Ez a két nagy valuta közösséget szimbolizálja így. Például az NZ, NV az Nevada, a TX eh, az Texas, E, tehát a kék háromszögek az, az USA tagállamok, az eurozóna tagállamok zöldek, tehát DE az Németország bal felső sarokban, és azt hiszem, hogy Spanyolország és Írország ott van valahol középen. Tehát de azt látják a tengelyen, díszintes tengelyen, hogy mennyit vettek föl a boom idején a tagállamok 2003 és 7 között, Például vegyük Nevadát, az a legszélsőségesebb helyzet. Itt körülbelül 65-70 százalék eh, kacs nőtt a hitelfővétel háztartásokban. Tehát 100 százalékról 170 százalékra nőtt az eladósodottsága a tagállamoknak. Ez óriási tőkeáttételi boomot jelent a háztartások tekintetében Texas államban a jövedelem és az eladósodottság aránya alig mozgott. Németországban ez stabil volt, vagy enyhén negatív. Ami a függőleges, texa, texa, függőleges tengét illeti, az a foglalkoztatás változása. Itt 2003 és 2007 között mondjuk egy adott tagállamban például 50% volt a foglalkoztatás csökkenése. Tehát azt látjuk ezen a grafikonon először is, hogy egyértelmű, hogy azokban az államokban, az Egyesült Államokban vagy az eurozóna országaimban, ahol nagy a recesszió és csökkent a foglalkoztatás, ott volt legnagyobb a privát eladósodottság is. Ez nagyon fontos és nagyon fontos összefüggés. Másrészt a divergencia sokkal nagyobb volt az usa belül, mint az eurozónán belül. Ez látható, hogy a Texas és Nevada közötti különbség sokkal nagyobb a különbség, mint akár Spanyolország és Németország között. Tehát nagyon sok, nagyon nagy volt a szórás az USA-ban. De hát mi történt ott? Végül is elég homogén területnek tekintjük az eh, Egyesült Államokat, eh, mégis nagyobb ott a szórás, mint az eurozóna országai között. Nos, tehát eh, ezen a grafikonon mérve az EU nem szór túlságosan, mégis azt látjuk, hogy a két vonal az ugye statisztikai összefüggéseket fölvázolja, egy párhuzamosságot mutat. nyilván a, tag, a háztartások eladósodása miatt e, nő a válság, csökken a foglalkoztatás. E, a két görbének a lejtése azonban csak nem ugyanaz. E, gyakorlatilag ránézésre nem lehet megmondani, hogy melyik meredekebb, mint a másik. Tehát az Egyesült Államokban és az Eurozónában az adósság egységre eső indikátorok ugyanazok, tehát a kockázat terítésének e, e, mintázata hasonló volt 2010-ig a két zóna között. Eddig működtek az automatikus stabilizátorok. Ugye erről láttunk egy prezentációt pár perccel ezelőtt. A tagállamoknak ugyanis volt némi fiskális e, mozgástere, A kockázat megosztásban egészen jó működtünk, kb. úgy, mint az USA, viszont jobb helyzetből indultunk, mert <clears throat> kisebb volt az eladósodottság, a háztartásokban kisebb volt a szórás, tehát kisebb volt a válság 2003 és 2007 között. Ez az üzenet ennek a grafikonnak, de most nézzük meg a következőt. Itt a bal oldalt látjuk az USA-t, jobb oldalt, a jobb oldalt az eurozónát. Bal oldal két vonal van, van egy piros, az ugyanaz a grafikon, mint amit az előbb láttunk. A felső nagyjából visszintes vonal viszont arról szól, hogy ugyanitt a válság második szakaszában 2010-től mondjuk 12 végéig hogyan változtak a dolgok, és azt látjuk, hogy ott bizony vége a válságnak. 2010 és 12 között már nincs különbség a foglalkoztatás növekedésében, a magas és az alacsony tőkeáttételi tagállamok eh, között, amerikai államokról beszélek. Enyhén pozitív a tendencia, de nagy szórás már nincsen az államok között. Hogyha itt megállnánk egy pillanatra, és megkérdeznénk egy maslakót, hogy mi történik az eurozónában, akkor azt mondaná, hogy eh, hát Európa valószínűleg kicsit jobb helyzetben lesz ugyanazon okok miatt, mint amelyekről beszéltünk. Azonban az eurozónában az történt, amit látunk a jobb oldali grafikonon. Ismét nagy szórás a e, munkanélküliség növekedésében, itt már nem eladósodottságról van szó, háztartások eladósodottságról, hanem arról, hogy a, a kormányzatok hogy módosították a szociális transfereket. Tehát nem a háztartások eh, az adósodottságról van szó, hanem a prociklikus kormányzati költekezésről és eladósodásról. Tehát a masszív recesszió azért következett be, mert a lehető legrosszabb időpontban fogyott el az államoknak a pénze. Nos, 2010 után a kockázatviselés hiánya az eurozónában sokkal erősebbé tette a recessziót és a válságot, mint bárha máshol. Ez egy, ez egy eh, ha jobb eszközénk lettünk, lettek volna, és a kockázatok eh, terjedését meg tudtuk volna akadályozni, akkor sokkal helyzetben lettünk, jobb helyzetben lettünk volna, és a válságot el tudtuk volna kerülni, és ez azért van mellett, hogy miért van szükség ezekre az eszközökre. Köszönjük szépen! Most pedig eh, Ferdinand Fichtner következik, aki a divnek nek a német gazdaságkutató intézetnek a eh, szakpolitikai tanácsadója, és ő az EKB és a DIV között eh, dolgozott, és épp ezért nagyon is illetékes a kérdés megválaszolására. Köszönöm szépen, a távirányítót megkaphatnám? Köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy alkalmat biztosítanak arra, hogy azt a rendszert, amit egy kollégával, egy berlini egyetemről lévő Sebastian Julin kollégával dolgoztuk ki, amely egy automatikus stabilizátor megoldást mutat a munkanélküliség területén. De először is azt szeretném megmutatni, hogy miért van szükség az EMU-ban egy átadási mechanizmusra röviden szeretnék csak beszélni, csatlakozom a kollégiaimhoz, de én inkább a monetáris oldalról jövök, és ezért azt szeretném megmagyarázni, hogy a közös monetáris politika nem tudja az unió tagállamainak az üzleti ciklusait figyelembe venni, amelyek nem szinkronizáltak és tulajdonképpen ez a közös monetáris politika a fluktuációt növeli, mert túlmelegedéshez vezet olyan országokban, ahol éppen gazdasági növekedés boom van, és azokban az országokban pedig, ahol már recesszió van, ott is sincs jó hatása. Itt olyan kamatokról beszélek, amelyeket az e- egy központi bank állapíthat meg, a, annak megfelelően, hogy a tagállam milyen fajta üzleti ciklusban van. Önök talán látják, én nem látom. Itt azt láthatjuk, hogy a kamatlábak, amelyet a Taylor szabály szerint alkalmaznak, az a tagállamok szintjén különböző. Van egy zöld vonal, világos zöld, amely Spanyolország esetében sokkal magasabb, mint az előző fázis krízisban, mielőtt a globális recesszió 2008-ban megtörtént. És láthatjuk, hogy a gyöngébb országok, például Németország számára ez a ráta, ez sokkal alacsonyabb, és ha jól emlékszem, akkor ez a vörös vagy piros vonal. És az EKB a kamatláb megállapítása során figyelembe vette a gyengébb országoknak a konkrét szükségleteit. Tehát azon országok esetében, ahol stabil a gazdasági helyzet, vagy vagy olyan országok, amelyek túl melegedtek, mint például Spanyolország, azért, mert a, mert a monetáris politika az túl laza volt. Nos, az ellenérv ezzel a problémával kapcsolatban az, hogyha nem monetáris politikát használnak, akkor fiskális politikát kell használniuk ahol automatikus stabilizátorokra van szükség azért, hogy megfelelően tudjanak működni. Tehát átveszik tulajdonképpen a monetáris irányítás, politikai irányítás. Az utóbbi években azt láttuk, hogy ez nem működik az EMU-ban van egy nyilvánvaló dolgoz, dolog, hogy az EMU-ban szoros kereskedelmi kapcsolatban léteznek országok, és a pénzügyi ösztönzők azok átgyűrűznek a kereskedelmi csatornákon keresztül a többi országokban és ezért ez haték, nem hatékony tehát a nemzetállamok számára a, a fiskális politika stabilizátorként való használata ilyen hatásokkal jár. Tulajdonképpen a monetáris unióban a fiskális politikának korlátozott szerepe van, nem csak koordinálni kell, a, például a stabilitációs és növekedési paktumon keresztül, de a pénzügyi piacok is a döntéshozókat egy korlátozott fiskális politika alkalmazására kényszerítették. És épp ezért nem volt esély arra, hogy az egyes heterogén üzleti ciklus fluktuációkra válaszoljon. Tehát a fiskális politika megpróbál kompenzálni hogy mivel nincsen stabilizáló monetáris és fiskális politika. Tehát tulajdonképpen ez egy automatikus stabilizátor az országok között. Lehetne automatikus átadás a tagállamok között, tehát azon országok között, amelyek jól működnek, tehát boom növekedésben vannak, és akkor azon országokra átcsoportosítják az eszközeiket, stb., amelyek gyengébb helyzetben vannak. Tehát így az üzleti ciklusok fluktuációját ellensúlyozzák és megoldják a monetáris unióban lévő gyors változásokat. Ennyit szerettem volna mondani jelenleg. Köszönöm szépen. Az utolsó előadó Manuel Caldera Cabral, ön újságíróként kezdte, a portugál minisztérium pénzügyi minisztériumában tanácsadó volt, és aztán a bankban dolgozott. Nos, akkor most választod erre a kérdésre. Köszönöm. angolul fogok beszélni. I, I didn't know what approach to follow, but I, I followed the approach of the... Nos, az aszimmetrikus sokkok eh, kérdésére beszélek, az eh, innen származik az eredeti ötlet. Ugye néha elfelejtjük ebben a válságban, hogy eh, amikor megnézzük az eladósodottságot a GDP-hez képest, akkor néha elfelejtjük azt, hogy a történet egyik fontos eleme az, hogy az adósodtság nő, a másik része az, hogy, egy, hogy nőtt a GDP és nőtt a versenyképesség. Pontosabban még azokban az országokban is volt versenyképességi kérdés, ahol a, a GDP a belső befektetések, a belső programok révén növekedett, és nem a külkereskedelemben tehát bizonyos aszimmetrikus sokkokra került sor, és ennek sok tanulsága van. Amikor a tagállamok belépnek egy egységes zónába, akkor sok eszközt elveszítenek. Az eurozónában egyéb korlátok is vannak, fiskális szabályok, versenyszabályok és így tovább, versenypolitika ezek csökkentik az adott ország rendelkezés álló eszközök számát és használatosságát, hogy abban az esetben gyakorlatilag nem tudnak gyorsan, jelentős hatékonysággal lépni, hogyha fölmerül egy helyzet. Végső soron a különböző helyzetben lévő országok már más-más monetáris politikára lenne szükség, de monetáris közösségen belül erre is lehetőség Szükség van a rugalmasságra, a munkaerőpiacon egy gyorsabb alkalmazkodáshoz. Előfordulhat a valóta zónán belül, hogy bizonyos tényezők mobilitása megnő, ugye délről északra munkavállalók özöllönek. Másrészt szükség van központi transferekre, mint stabilizációs eszközökre, amelyek csökkentik a divergencia mértékét. E, tulajdonképpen ez úgy pótolja a munkanélküli segélyeket, e, hogy nem vezet eladósodáshoz az adott tagállam szintjén. Tehát a stabilizátorok e, ugye azért nem működtek korábban, mert a fiskális szabályok azt jelentették, hogy a recesszióban lévő országok jövedelme csökkent, ezért csökkenteniük kellett a jutatások mértékét így vagy úgy amivel ráerősítettek végül is a válságra, ahelyett, hogy megoldották volna azt. Nos, a tényezők, a termelési tényezők mozgása oda vezet, hogy a legmobilabb tényezők mozognak, vándorolnak kiadott esetben, a mobil tényezők csökkentek a munkanélküliséget olyan értelemben, hogy a fölösleges munkaerő elmegy külföldre, de ugyan sokszor azt látjuk, hogy a képzettebb dolgozók és a tőke is néha gyorsabban távozik, és ez bizony új problémákat teremt az adott országban. Előre ugrok egy kicsit azért az aszimmetrikus sok kifejezés vagy elképzelés az, amire koncentrálnék. Több ilyen volt az EU történetében. Ezek egy része bányászati zónákat érintett a 70-es és 80-as években. Az újabbak tavaly is volt több. Ugye egyrészt Ázsia növekedése, másrészt Kína belépése a világkereskedelmi szervezetbe, ugye ezek is súlyosak, kihatottak például Portugáliában, kicsit kevésbé Spanyolországban, de az is fontos, de akár Görögországban is e, az alacsony e, munkaerőköltséggel, nagy e, munkaerő igényel folytatott gazdasági tevékenységek megsínlették ezt a két változást, Ázsia versenybelépését. Volt, aminek a közép-európai országokban pozitív hatása volt, máshol viszont negatív Eh, ugye az, a közép-kelet-európai országok eh, is versenybe léptek a dél-kelet-európai eh, országokkal. Az alacsony bérszintek más-más jelentetek a különböző országokban. A 2007-2012-es válságok a különböző országokban ugyancsak különbözőképpen hatottak. Ráadásul ennek ezen túlmenően fontos az, hogy a folyó fizetési hiányjal rendelkező országok esetében eh, a leértékelés lehetne az eszköz, eh, ami bizonyos értelemben meg is történik itt-ott, de sokáig nem történt meg. Itt a Kínával, Törökországgal, vagy az új eh, alacsony fizetési szintet magukkal hozó tagállamok belépésével itt bizony az euró értéken megnövekedett jelentős mértékben, ami kihatott ezeknek az országoknak a versenyképességére. Központi stabilizátorokra van szükség azért, mert az aszimmetrikus sokok brutálisan hathatnak különböző tagállamokban. A tagállamok elveszítettek sok eszközt, a monetáris politika csak az egyik eszközük, az árfolyamok kapcsolódnak ide, korlátozások érintik a fiskális politikát, tehát sok tagállam prociklikus makrogazdasági politikákat eh, használnak, végül a különböző tényezők mozgása kihathat a válságra, néha rövid távon csökkenti a munkanélküliséget, de az eladósodottságra és a strukturális munkanélküliségre eh, gondolva gyakran a tőke és a képzett munkaerő távozása eh, a hanyatóban lévő régióknak a válságát csak erősíti, ami egyre inkább probléma. Tehát szükség van központi automatikus stabilizátor tényezőkre. Különösen abban a zónában, ahol a stabilitási faktor, majd az egységes valuta érvényesül. Fontos elkerülni, hogy az aszimmetrikus sokok oda vezessenek, hogy a tagállamok között hossz, egyre hosszabb időtartamú divergencia folyamatok alakuljanak ki. Itt az Eurostat számait jelenítem meg 2001 és 2007 között, és azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol alacsonyabb az egyfőre jutó jövedelem, ott egyfajta konvergenciát tapasztalunk az eurozóna többi országával. Ha azonban megnézzük az elmúlt öt évet, és valószínűleg a következő években is ez lett, ott világos, hogy beindult a divergencia az alacsonyabb jövedelmi országok között ez a kockázata annak, hogyha nincsenek meg a stabilizátorok, és hogyha a makropolitikák koordinációjára nem kerül sor, pedig erre lenne szükség Európában. Úgyhogy ezzel az üzenettel le is zárom a felszólásomat. Euh, euh, Köszönöm euh, szépen. Akkor az első felén a találkozónak túl vagyunk. Miért van szükség automatikus stabilizátorokra? Miért tevődik fel a kérdés az eurozónában? makaró a háttere a hozzászólóknak, de a mikro részt is világossá tették. Ezzel a diagnózissal kapcsolatban kívánnak-e kérdést feltenni Alejandro Sarkas, utána esetleg Stephen Hughes, nem? Sarje Saja, Papadopoulos. Akkor három kérdés. Alejandro Sarkas, utána Szeréje Szerá, Elizabeth Schröder. A meghívottak számára, ő a szociális koordinátról van szó. Leona Szeretnék egy képviselő úrnak, de valójában Olirén úrnak szeretném feladni, feltenni ezt a kérdést. Nem kaptam erre még soha a választ. Tehát, hogyha ¿Sí? ¿Tiene, tiene, tiene el canal español? Ok. No, le decía al señor Fischer que quería... Tehát Fischer úrnak föltenném azt a kérdést, amelyet Oli Rének kellene föltennem. Én meg föl is tettem neki, de nem válaszolt. Tehát arról beszélünk, hogy szükség van arra, hogy erre rendelkezzen ezekkel az automatikus eszközökkel. A bizottság mégsem beszél ezekről soha hogyan vitatják meg ezeket az e, e, eszközöket a bizottságon belül, mert azt látjuk, hogy ahelyett, hogy a tagállamoknak ilyen eszközöket e, javasolnának, milyen tehát úgy tűnik, hogy Brüsszel nem ajánl semmiféle ilyen eszközt a tagállamok felé, pedig a tagállamok szenvednek a válságban, és ez a vita, egyszerűen érdekelne, hogy az Európai Bizottságon belül hogyan folynak ezek a viták ezekről a titokzatos, eh, senki által nem ismert eh, eszközökről. Szarjészaja. Szarjészaja, EPP frakció. Köszönöm szépen, elnök hogy mindent tudjuk, hogy a szociális biztonsági eh, rendszer és a foglalkoztatási biztonsági rendszer az öfizetők pénzére alapszik. A politika hogyan viszonyul ehhez hozzá. Sok északi ország nettó befizető az EU-ba. Hogyan látják ezt az új pénz átutalási rendszert? úgy gondolják el, hogy ez a módja annak, hogy az észak és dél között Európában valahogy a, az űrt betöltsük. Antigone Papadopoulou SD frakció Ciprus. Értem, hogy az automatikus stabilizátor mit jelent, mert Ciprusról jövök. A bank probléma Cipruson az, hogy az euró csoport nem tette lehetővé az, az automatikus stabilizátorokat. Nagyon kicsi országról van ö, szó. Másként kell kezelni a problémát. Ö, a tőke kimenekült, nagy a munkanélküliség, ezért egyet értek szerkesz kollégával, a belső helyzettel kapcsolatban, hogy ezra hogyan hogyan hat ki az atomi, automatikus stabilizátor. Ezt a Trojka és az Európai Bizottság nem ismerte eh, el, hogy ez délen hogyan alkalmazható. Csak nézzük meg, hogy milyen problémák vannak Portugáliában jelenleg, és Spanyolországban, és Görögországban. Úgy látom, hogy mindezt korábban az eurozóna létrehozása előtt kellett volna megbeszélni, illetve szuverén joga az országnak, hogy a saját válságát hogyan kezeli, az automatikus stabilizátor hogyan tudja az elkövetett hibákat orvosolni, mert a szociális hatás nagyon érezhető Cipruson. Elnök, ez megoldása jövőre vagy a válságra válasz. Erébe Schröder. Igen. Válsághelyzet van, automatikus stabilizátor kell. A pénzügyi stabilitártok e, elméletileg elégségesek, de valójában nem. Hát láttuk a táblázatokat. A legtöbb tagállamban ezek a stabilizátorok, hát többen nemzeti szinten az adó, de hát nincsen közös adópolitika Európában. Ilyen helyzetben hogyan lehet eljárni? Vagy a stabilizátorokhoz közös adó politika, adóügyi intézkedések kellenének esetleg? Ez az első kérdésem. Második aspektus. A bizottság már tett javaslatokat a munkanélküli biztosítással kapcsolatban. a bizottság gondolkozott -e, ö, olyan javaslaton, ö, amely a legveszélyeztetettebb munkavállalókat fedné le. gondolkoztak-e más lehetőségeken? más módon, hogy a stabilizátorokat fejleszék. Zsas Fischer közvetlen kérdést kapott, utána válaszoljon, ő utána a többieknek adva szót. De a második kérdésre való válasz a lényeg. Próbálunk tömören válaszolni a kérdésekre. George Fischer, és utána gondolom mindenki szót kér. Nem, van, aki lemond? George Fischer. Sajnos azt kell mondanom, hogy nem vagyok az Európai Bizottság tagja, tehát nem vagyok olyan jól informált arról, hogy miről folytatnak vitát. Tervezett szintjén a bizottságban ez felmerül, de még nem tett javaslatot. Úgy tudjuk, hogy az Európai Tanács vissza kell térje erre a kérdésre az év második felében, és akkor meglátjuk, hogy a bizottság mit hoz Annyit mondhatok, hogy a bizottság nagyon komolyan veszi ezt, egy munkacsoportot hoztunk létre, dokumentumot állítottunk elő, amely nagy részben arra a munkára alapoz, amelyet német barátunk be fog mutatni később, a munkacsoport munkája még nem nyilvános. Nem sokára nyilvánossá tesszük az foglalkoztatási főigazgatóság honlapján. Még nincs bizottsági javaslat, de a bizottság komolyan veszi és dolgozik ezen. Remélem, hogy elég rövid válasz volt. A többi pontra pedig visszatérünk később. Tomás Fripon. Nagyon röviden a két feltett kérdése kapcsolatban. Először is valóban szükség van rá, másrészt ugyanez az eszköz, mint a transferek rendszere. Először is nagyon óvatosnak kell lenni az a kapcsolatban, hogy mivel érvelünk, hogyan érvelünk. Sok okból lehet megfontolni a munkanélküliségi biztosítás rendszerét. Először is mi a legjobb módszere annak, hogy az aszimmetrikus sokokat kisimítsuk? Ekkor az ember ugye átgondolja azt, hogy kvantitatívan az, e, a kockázatvállalás első csatornája e, a pénzügyi piac. E, messze ez a legelső megoldás. Az Egyesült Államokban például Nevada és Texas között a különbségeket először nem a kormányzati transferek egyenlítik ki, hanem az, hogy banki unió van, és az, hogy ha államokon keresztül nyúló tulajdonlási rendszerek vannak, tehát a két állam cégei egymásban részvényekkel bírnak. Tehát, hogyha egy, van egy egy dolláros sok, vagy úgy, hogy egy dollár, egy dollár értékű jövedelem kiesés, akkor a pénzügyi piacok ebből 40 centet lenyelnek, 20 centet a szövetségi költségvetés fog lenyelni, felszívni, majd a helyi eh, háztartások megpróbálnak hitelt fölvenni, ez még 20 cent, ez a saját kockázatvállalási részig hozzájárulásuk. Tehát, tehát nem kétséges, hogy elsősorban a banki unióra van szükség, eh, amire, ez, ez, ez, ez, ez nélkülözhetetlen és megkérdőjelezhetetlen. Kérdés, hogy ezen túl van-e valamire szükség eh, transferekre? A válasz nyilván az, hogy igen, de itt sokkal több eh, vita lehet. Na most ez idáig a gazdasági elemzés, ez követően jön a politikai és a társadalmi elemzés, és úgy gondolom, hogy a banki uniót mindig egy nagyon technokratikus vállalkozásnak fogják tekinteni, amelynek nincs különösebb jelentőség az emberek számára eh, mégis két különböző érvelésre van, van szó, és ezeket külön is kell kezelni. Másrészt rövid választ, Másik kérdés, ha nem szükséges az, hogy ez a munkanélküli eh, biztosítási rendszer hosszú távú transferrendszeré váljon. Meg lehet ezt csinálni, de nem biztos, hogy szükség van rá. Eh, az országok eh, mondjuk a meg lehet csinálni, hogy a politikai döntés megteheti azt, hogy működik a rendszer, de az országok egymás közt tíz éven belül kinullázzák a támogatásokat, a transfereket. Köszönöm szépen, Kalinov, és szeretnék röviden hozzászólni ahhoz, amit Filip mondott, és visszatérnék az ön kérdésére. Azt hiszem, hogy világosan meg kell különböztetni a ciklikus és a hosszú ö, ö, rendszert. A ciklikus oldal az valószínűleg nem segít megoldani az egyensúly hiányát hosszú távon, hogyha automatikus stabilizátorként állítjuk fel, szemben az állandó átutalási rendszerrel. Ez a válság előtt sem oldotta volna meg a problémákat. Az egyensúly hiányát nem oldotta meg, tehát a ciklikust és a hosszú távú zavart volatilitást meg kell különböztetni. A ciklikus volatilitásról beszélünk. Szeretném hozzátenni valamit? Igen. Szeretnék valamit hozzátenni a Viltához. Teljesen egyetértek, hogy a bankunió sokkal fontosabb ö, mm, most, mint ö, valaha, fontosabb, mint ahogy a ö, nem közgazdászok gondolják. Ö, a ö, net nettó kedvezményetek, nettó befizető kérdésére térnék vissza, észak és dél. Az ideiglenes intézkedések nem kell, hogy állandóak legyenek, hogyha megnézzük a munkanélküliség szintjét különböző európai országokban. Portugál példája nagyon jó. A 90-es években, a 2000-es évek elején az átlag alatt volt, tehát nem vett ki pénzt a rendszerből. Most kivesz, de több más ország, észak, i, ö, ország, mondta, hogy volt náluk is munkanélküliség. Ez a kockázat megosztás ö, ö, rövid távon ez segítség. Ö, egyeseknek, ö, hosszú távon másoknak. Ö, sokkal az átutalása gazdaságban, a strukturális alapokban, a kevésbé szerencsés helyzetű régiók felé. Ugyanez a helyzet a munkanélküliségnél, tehát az átcsoportosítás Európa építését szolgálja, főleg rövid távon főleg olyan országoknak, ahol magas a munkanélküliség. Van olyan ország, ahol a fiatalok munkanélkülisége a speciális probléma. Hogyha megnézzük a mezőgazdaságot, a szegény régiókat, nehéz helyzetben lévő régiókat, Nos, itt hiányoznak az eszközök, azok az eszközök, amelyeket az európai integráció tudna biztosítani illetve nincsen koordináció az adórendszerek között. Olyan országok között, ahol egyesekben szükséges a megszorítás, másokban pedig nem. Nagyon optimisan úgy gondoljuk, hogy ebből a rendszerből majd kikerülhetünk. A stabilizátorok szükségesek, de mérséklettel kell bánni velük. Önök, köszönöm szépen. Második kérdés. Mit tegyünk, és hogyan. És mivel szociális szakbizottságról van szó, hogyan lehet ezt a szociális partnerekkel megtárgyalni? Ez egy másodlagos kérdés. Zsas Fischer, önni a szó. Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék elmondani. Ez nem megoldás mindenre. Egyet értek az előttem szólóval hogyha nem sikerül a bonkúnyot megvalósítani, az talán egy kicsit könnyíti. A tervezetben a biztosak a szükséges intézkedéseket kidolgozták, de nem szabad túl nagy elvárásokkal lennünk. Ez azért segítséget jelenthet. Két opció van alapvetően, amely megfontolás alatt van a ö, mi munkacsoportunkban, meg az irodalomban is. Az egyik egy makroökonómiai stabilizáció, ö, ahogy a kollégám mondta az előbb. Ennek az az előnye, hogy közvetlenül kihat a ö, gazdasági fluktuációra, és vannak hátrányai, ö, hát nehéz ö, ö, ebbe belekerülni illetve kell egy olyan mutató, ami a stabilitás mérését lehetővé teszi, de ez megoldható. A második mechanizmus pedig a munkanélküliség ellátással függ össze. Ennek van gazdasági racionáléja. A munkanélküliség, a foglalkoztatás a gazdasági ciklustól függ nagy mértékben hogyha ezeket a döntéseket meghozzák, akkor lehet tovább menni ezen az úton, de nem véletlenről van szó. Az oszában is ugyanilyen munkanélküli ellátási rendszert gondoltak ki politikai és gazdasági okokból. A rendszer, amelyet leír az irodalom, és amelyről szól a tervezet, olyan rendszer, amely könnyűnek, átláthatónak kell lennie, és változás kell ösztönöznie. Vannak nagyon bonyolult rendszerek, de hát 28 tagállam van, 28 különböző rendszerrel. 17 tagállam van az EMU-ban, nem lehet úgy tenni, mintha nulláról indulnánk olyan megoldás kell, amely az unió rendszereinek megfelel. Az uniós rendszer tehát legyen könnyű, átlátható, és ösztönözzön a változásra. A személyes véleményemet mondtam, a feltételek szükségesek a munkanélkül rendszerben. A Részletekben nem mennék bele, mert az túl hosszadalmas lenne. De az átláthatóságra kitérnék. A munkanélküliséget értik az embert. Lá, az emberek látják az utcán, eh, látják a számokat, ismernek munkanélkülieket. Valami eh, segítség az EU-tól érthető lenne számukra. Nos, az északi országokra térnék ki. Hogyha megnézzük a számokat, a történelem során vannak olyan országok, Németország, Svédország, amelyek kaptak volna ebből a rendszerből, hogyha éppen akkor létezik a rendszer és tagok. A történelemben voltak olyan helyzetek, amikor Németországban nagy volt a munkanélküliség. Ne felejtsék el, hogy nem lehet egy ilyen rendszer minőségét azon mérni, hogy ma mit látunk most. Ezt mindenképpen szeretném aláhúzni. Ha megnézzük a német, osztrák foglalkozási rendszert, nagyon különböző ö, ö, rendszerek ö, voltak, és egyes vidékek Hollandiában, Németországban részesültek volna a támogatásból nem lehet előre látni, hogy mi lesz a jövőben. Nem hiszem, hogy egyirányú akció lesz ez mindig. Második megjegyzés a változás elősegítése. Az egyik előnye a munkanélküli ellátási rendszernek az lenne, hogy használható lenne arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a munkanélküliségi ellátási rendszer és a foglalkoztatás összezés hogyan működik a különböző országokban. Ezeket össze lehet kötni. Valószínű, hogy ezt is mutatná. Olyan rendszer kell, amely a rászorulóknak segít, és hogyha más a színvonala a munka nélkül rendszernek, akkor felmerül a kérdés, hogy a 30 százalék elége, de itt le is állok. Azt hiszem elég részlet volt. Um, yes, so... Igen. A hogyan kérdésre a válaszokat tekintve megér, egyetértek azzal, hogy van egy teljesen tisztán gazdasági és egy szociálpolitikai válasz. Az első az nem elegendő önmagában, ugyanis valószínűleg az első kihívás az a pénzügyi piac lesz. Épp ezért azzal kell kezdeni, de a szociálpolitikai szempontból ez nem elegendő. Egy ilyen rendszer felvázolásában az egyszerűség nagyon fontos. És ezért eh, a francia pénzügyminiszternek ezért tettem meg a javaslatomat, és ezért javasolta a munkanélküli biztosítási rendszert. Hogyha a tervezkre gondolunk, és nyilván ez az észak-dél vitát is figyelembe kell, hogy vegye. Kérdés az, hogy milyen fajta mechanizmus legyen, egy transfermechanizmus, és aztán, hogy milyen ösztönzőket alkalmaznak. Tehát ez most egy, egy transferrendszer lesz-e, attól függ, hogy hogyan hozzák létre. Nyilván különböző szintű munkanélkülség van az különböző országokban, ezeket strukturális vagy átlag országoknak nevezhetjük. Nyilvánvalóan, hogy Spanyolországban és Németországban, tehát még hogyha ugyanolyan üzleti ciklusban is vannak, sokkal magasabb lehet. Épp ezért ennek ettől az átlagtól való eltérésre szeretnének biztosítani. Tehát nem csak a munkanélküliség szintjét kell figyelembe venni, hanem a saját átlagukhoz viszonyított szintét. A, tehát az ellátások számát illetően azt látjuk, hogy ezek egy töredéke a közös, tehát az EU költségvetésből lenne fedezve. Tehát ezt lehet csak az ifjúságra korlátozni, vagy másra. Tehát ez egyszerű, de hogyan finanszírozunk ezt a rendszert, ez attól függ, hogy melyik ország milyen átlagszintű munkanélküliséggel rendelkezik. Azon országok, amelyek közel vannak az átlaghoz, azok esetében körülbelül ugyanazt kapják és fizetik. De amikor ettől eltérés van, akkor például 2005-ös évet figyelembe venni, Spanyolország az átlag alatt lenne, Németország fölötte, tehát akkor ez tisztán Spanyolországból Németországba lenne a pénzáramlás, és ma ez pont az ellenkezője lenne. Spanyolországban a GDP másfél százalékosáról három százalékára növekedett, tehát megduplázódott. Ez, ezt lehetne biztosítani, de tulajdonképpen fél vagy egy tizedes pont lehet a GDP-vel kapcsolatban. Nos, a a növekedés megszorítását illetően ez egy jelentős összeg. A egy átlagos rendszerben Spanyolországból, Németországból tulajdonképpen nulla lenne a pénzmozgás. A kockázat megosztó rendszerek elleni érv az, hogy az nem ösztönzi az országokat, hogy a megfelelő reformokat bevezessék. Szerintem erre az a válasz, vagy az a rendszer, amit itt felvázoltam. Mert akkor még mindig eszközi az országokat, hogy a strukturális munkanélküli szintet csökkenték. És akkor nem kell biztosítani tehát van ösztönző arra, hogy ezt a szintet csökkentsék. A másik pedig, hogy a bevezetésével, ennek a rendszer bevezetésével elsősorban a fiatalok munkanélküliségére koncentrálnak, és az EU transfernek korlátozott időszaka lenne, tehát ezt nem hosszabbítanák meg. És ennek van ösztönző hatása. Tehát az EU egy alapszintet biztosítana, és azon országok, akik nagy lelkükkel akarnak lenni, azok megtehetik. Tehát a saját költségvetésükből fizetik ezt a plusz eurót. Tehát lesz egy e, alapszintű e, segély és korlátozott időszakra, és ez adná az ösztönzőt. Köszönöm. Köszönöm. Alapvetően most egy kicsit illusztrálni tudom azt, amit Fischer úr már elmondott. Két lehetőség van arra, hogy hogy kezeljük ezeket az automatikus stabilizátorokat. Az egyik az, hogy egy transferrendszert illesztünk rá a jelenlegi gazdasági helyzet és a jó működő, teljes kapacitás mellett működő gazdasági helyzet közötti szakadékra. Ez az output gap, ez a kimeneti szakadék a között, ahogy működik a gazdaság, meg, meg ahogy teljes kapacitással működne. Ha nem jól működik a gazdaság, akkor negatív az output szakadék, és ekkor az adott országnak támogatást kell kapnia a transferrendszertől, míg hogyha pozitív az output gap, az a kimeneti szakadék, akkor nem valósul ez meg. Tehát eh, az ehhez kapcsolódó probléma az világosan látszik a jobb oldali grafikonon. Ez itt most Németország eh, eh, kimeneti szakadéka, output gapje, hogyha megnézzük, hogy a különböző pillanatokban a beslések szerint eh, hol vannak radikális változások, akkor a különböző zöld árnyalatok különböző éveket mutatnak, amikor is az output gap-et ugye az OECD nyilvánosságra hozta, a bizottság ugyanezeket az adatokat használja nagyjából. Tehát masszív eltérések vannak a beszélések között, attól függően, hogy mikor készült a beszélés, Még a korábbi években is, ami ezt az egész rendszer tulajdonképpen függőségben tartja. Tehát nem nagyon egyértelmű, mm, így ezt a nagyon kíván a politikai beavatkozásnak. Ezért az európai munkanélküliségi biztosítási rendszer esetében ugye azt látjuk, hogy óriásiak a szakadékok az output gap tekintetében, tehát e- emiatt ez, ez egész nem jó indikátor a transferekhez, mert vagy nagyon sokáig kell várni, amíg az adatok letisztulnak, vagy sokáig kell várni, ami miatt nem lesz már hasznos a rendszer az üzleti ciklusok stabilizálása szempontjából, vagy pedig a transfereket vissza kell fizetni, ami meg nagyon megnehezíti a helyzetet. Tehát azt javasolnánk, hogy legyen egy európai munkanélküliségi eh, juttatási rendszer, egy olyan eh, munkanélküli biztosítási rendszer, ami ezeket az ökkenőket ki simítja, tehát a ciklikus változásokat ki lehetne így szűrni, a strukturális változásoktól el lehetne őket választani, mert a rövid távú munkanélküliség az nem más, mint a, a ciklikus munkanélküliség. A hosszú távú, mondjuk 20 hónap fölötti, az már strukturális munkanélküliség. Tehát, hogyha erre az 1-12 havi munkanélküliségre figyelünk, akkor elég jó meg tudjuk ragadni a ciklikus munkanélküliséget, ami elkülöníthető a strukturális munkanélküliségtől. Tehát olyan európai rendszert javaslunk, amely alapvető munkanélküli segít vagy biztosítást nyújt a tagállamok számára, és hogyha a tagállamok úgy döntenek, hogy jobb biztosítási rendszert szeretnének, amely ezen az európai rendszeren túlmegy, ami önmagában nagyon alap szintű, tehát nagyon kis közös nevezét jelent csak. Tehát, hogyha a tagállami kormány úgy dönt, hogy többet szeretne a népessége számára, akkor ezt kiegészíthetik. Ezt illusztráltuk ezen az ábrán. A zöld terület itt az európai munkanélküli biztosítási, munkanélküliség biztosítási rendszer ami mondjuk 12 havi munkanélküliséget fed le, ami ennél hosszabb, azt már a tagállami munkanélküliség segélye támogatása, juttatása kell lefedni. A korábbi fizetés 50%-áról van szó az európai rendszernél, és itt, ha a tagállam ezt szeretné kiegészíteni, akkor már ebben az első 12 hónapban is kiegészítheti tagállami döntéssel. Ez az alapvető gondolat. Ez egy teljesen rugalmas rendszer a tekintetben, hogy lehet csökkenteni vagy növelni az európai eh, komponens mértékét, miközben eh, amivel ez kiegészíti a tagállam, az tagállami kompetencia. Az előnyök szerintem eléggé egyértelműek és világosak Először is ez egy automatikus stabilizáló, hiszen eh, ugye mindig vannak transferek azoktól, akiknek van munkája, azok felé, akiknek nincs munkája pont most. Eh, aki dolgozik, az fizet, eh, aki nem dolgozik, az pénzt kap. Ez egy állandó transfer, ez a legfontosabb szempont Eh, ahol ugye eh, nem kell bizottságnak döntenie a transferekről, nincs politikai kérdés gyakorlatilag, akár tagállamok között sem. Eh, vannak további előnyök is. Először is meglehetősen könnyű ez megvalósítani, hiszen egyszerűen csak felhasználjuk a tagállami munkanélküliségi ellátási rendszereket, a pénzek beszedésére és kifizetésére, e, tehát nincsen szupranacionális intézményre szükség, nem kell szupranacionális döntést hozni arra, hogy ki a munkanélkül és ki nem. Ezt meg tudja tenni a tagállami e, rendszer is, ha tetszik. Nos, e, ha a rövid távú munkanélküliséggel foglalkozunk, akkor magának ennek a rendszernek is nyilván rövid távúnak kell lennie, ciklikusnak. Lesznek olyan országok, amelyek ebből az európai munkanélküliségi biztosítási rendszerből vagy foglalkoztatási rendszerből hosszabb távon kapnak támogatást, mások rövidebb ideig. Fischer úr erre mutatott rám, még Németország is kapott volna ebből a rendszerből a támogatást, mert volt egy olyan szakasz, amikor Németország eh, munkanélküliségi eh, aránya eh, magasabb volt, mint az Európai Uniós átlag. Tehát az én szempontomból ennek az érvelésnek a problémája például Spanyolország esetében tükröződik, ahol az, a monetáris unión belül Spanyolország munkanélküliségi aránya folyamatosan magas volt, tehát annak ellenére kapott volna folyamatosan támogatást, hogy eh, alapvetően stabil helyzete volt. Ma már tudjuk, hogy ez egy túl eh, pörgetett, túl fűtött gazdaság volt. Eh, és hát tulajdonképpen azt akartuk volna, azt kellett volna, hogy a spanyolországi vásároló többetet más országokba vigyük át, ez tulajdonképpen a helyzet e, e, trükkös vagy nehéz e, vonatkozásait is megmutatja. Nagyon nehéz megítélni, hogy ez mennyibe kerülne, és mennyire lenne erős ez a stabilizációs mechanizmus. Megpróbáljuk megbecsülni ezt, megpróbáljuk megbecsülni, mennyi pénzre van szükségünk. De ez nem a nemzeti rendszer kiegészítése, itt másfél százalékról van szó az adott bruttó tehát a bruttó jövedelem másfél százalékáról van szó. Igazániból nincs arra időm, hogy a részleteket tovább ö, mm, elemezzem, de a kiadványunk az részletesebb lesz. Egy dolgot még esetleg felvetnék, hiszen beszéltünk már erre korábban, ez a rendszer nem oldotta volna meg a válságot, de a válság hatását eh, enyhítette volna. Kis számításaink szerint a stabilizációs hatás egy ilyen rendszernek mondjuk Spanyolország esetében 20% lett volna, ha ez a rendszer működött volna 2008-2009-ben, a stabilizációs, összeg, eh, stabilizációs hatás kb. 20% lett volna, azaz a GDP csökkenése 20%-kal kisebb lett volna, hogyha lett volna egy ilyen foglalkoztatási eh, rendszer. Írország eh, és Görögország esetében 10% körül lett volna ez a stabilizációs hatás. Köszönöm. Thank you. Um, I'll just ask to... Kérem, hogy a diáimat mutassák. Én nem végeztem hatásvizsgálatot. A gondolataim inkább egy szerényebb, tehát hogy a lehetőségeken belül mi lehetséges, arról beszéltem. Tehát a nemzeti és a regionális megoldásokat illetően arra gondoltam, hogy egy biztosítási alapot hoznánk létre, amely hasonló azhoz, amit itt javasoltak. Én egyetértek ezzel, de lehet, hogy túl nagy lenne. Az alternatívája az lenne, hogy amikor a nemzeti szintek egy küszöbből fölé mennek, de nem tudom, hogy ez egy jobb alternatíve a, hiszen csak bizonyos országok kapnának transfereket, tehát akkor tényleg meg kellene mérni, hogy tényleg a küszöb fölé mente ez az ország, és milyen munkanélküli intézkedéseket hoztak. Tehát lennének itt problémák vannak olyan régiók, amelyek a küszöb fölött vannak, de most ez kérdés, hogy nemzeti küszöbe, vagy mennyi, vagy hány százalékponttal vannak az Európai Uniós küszöb felett. Tehát ezek alternatívákon szerepelhetnének. Feltételeket kell támasztani ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban, ösztönzőket kell alkalmazni, és foglalkozni kell a, a, az átcsoportosítás kérdésével, aztán a védelmi rendszernek a szerkezetével, tehát nemzeti szinten bizonyos feltételeket kellene e, támasztani az alaphasználata támogatásával szemben. Különben ne, nehéz lenne ezt elfogadtatni. A e, munkaerőpiaci e, törvényeknek a felülvizsgálata, hogyha közvetlenül akarjuk támogatni a munkanélkülieket, akkor ezt is figyelembe kell venni. Hogyha nagy lelkűbb, tehát nagyobb ellátmányokat akarnának fizetni, akkor nem az összes országoknak, hanem csak egyes országoknak kellene ezt fizetni, hogy az ösztönzőket továbbra is fenntartsuk. Tehát nem központi alapból finanszíroznák, támogatnák őket. Aztán rendben van, hogy van egy központi munkanélküli ellátás, ez lenne a központi stabilizátornak a gondolata, de lehetne egy másik megoldás is, hogy a regió, régió szintjén, tehát azok a régiók, ahol nagyobb a munkanélküliség, azok számára biztosítunk pénzeszközöket, hogy aktív foglalkoztatási politikákat, tehát képzést, stb alkalmaznak. Ez már a szociális állapotban léteznek, de ezeket meg kellene erősíteni, és ezzel ez, ez egy könnyebb módja lenne ugyanennek a támogatásának. Aztán ugyanilyen könnyű, hogy úgy nevezzem, vagy könnyed alternatíva lenne, a strukturális alapoknak a megvizsgálata ugyanis vannak különböző alapok, és akkor kellene egy munkanélküli alap is, amely közbelépne olyan régiók esetében, ahol, amelyek két-három tizedes ponttal az európai szint fölött vannak a munkanélküliséget illetően. És akkor ideiglenes intézkedések lennének két-három-öt évre például támogatnák a beruházásokat, a képzéseket, tehát a meglévő strukturális alapokon fölött. Még ennél is könnyebb lehetőség lenne, hogyha az alap, már meglévő alapoknak a programjában szerepelne a munkanélküliség azért, hogy felgyorsítsák a az alapokhoz való hozzáférést már előre. És ez is egyfajta könnyű stabilizátor lenne, amelyet gyorsabban be lehet vezetni. Például az olyan régeik, amelyek magasabb munkanélküléstől szenvednek, azok első cél területi régiókéá válhatnának. Azon régiók, amelyeknek alacsonyabb a bevétel a jövedelme és magas a munkanélküliség, azok persze speciális ellátásban részesülnének. Az összeszközök megerősítését mert olyan régiók esetében javasolunk, ahol magasabb a munkanélküliség szintje az Európai Uniónénál. Nem azt mondom, hogy ezeket a könnyebb megoldásokat arra kellene használni, hogy helyettesítsük a közös munkanélküli biztosítási rendszert, ahogy ezt a többi hozzászóló is mondta az Európai Unió az továbbra is ösztönözni akarja a tagállamokat, hogy ne túlzottan vegyék igénybe a központi munkanélküli ellátást. Ugyanakkor meg kell vizsgálni a strukturális politikákat is, és a munkanélküliség kérdését belevezetni a strukturális politikákba is, azért, hogy könnyebben hozzájuthassanak a különböző alapokhoz. Akár az egységes piaci szabályokat is fel lehetne függeszteni ideiglenesen azért, hogy a tagállamok könnyű adó ösztönzőket alkalmazhassanak ideiglenesen. Köszönöm szépen. Öt percünk marad, és öt percet kérünk a tolmácsoktól, de azért túl sok idő nincsen, most a kérdések ideje következik. Szárkász úr, And that's it. És a többiek. La pregunta es... kérdés az, hogy látom, hogy nagyon egyszerű, átlátható modellről van szó, eredményes, hatékony, de úgy gondolom, hogy a rendszer legitimitása nagyon kritikus kérdés. Hogyan lehet egy alapvetően európaista modellt legitimizálni? hogy lehet az Európai Unió költségvetését ilyen mértékben megnövelni, ez álomnak tűnik az én szememben e pillanatban. Hiszen itt passzív politikáról van szó, és hát már vagy tíz éve beszélünk erről a helyzetről, erről az ügyről. Úgy gondolom, hogy aktívabban kellene tevékenykedni, de milyen előnyei lennének eh, egy olyan rendszernek, amely minimum jövedelmet biztosít a munkanélküliek számára. Igazándiból nincs semmiféle eh, tanulmány arról, amely ezeket a hatásokat vizsgálná, hogy ugye a szegénység elleni európai eh, uniós szintű rendszerrel is gondolkoztunk már, jó lehet, az sokkal kevésbé volt vitatott eh, legitimációs szempontból, mint ez a rendszer. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Sok kérdésem lenne, de nyilván kevés az idő. Az első eh, kétségem az ugye az EU kompetenciája. Például az északi országokban az alapokat a szakszervezetek kezelik, tehát nem tudom, hogy ez a rendszert hogy lehet úgy megváltoztatni, hogy a szociális partnereket kizárnák ebből. Második kérdésem volt-e bármilyen párbeszédük a szociális partnerekkel, és ők mit gondolnának egy ilyen eh, eh, európai munkanélküli ellátási rendszerről? Fischer úrhoz eh, szólnék. A tagállami rész eh, rendszerek rendkívül eh, eltérőek, teljesen mások a juttatási, ellátási szintek, a fizetés, a korábbi fizetéshez viszonyítva is, de a fizetés szintek is nagyon eltérőek tagállamok között. Nagyon sok ilyen kérdés merül föl, amelyen el kell gondolkozni. És végül még egy kérdés, nem látja azt, hogy morális kockázat merül fel, hiszen ha az európai munkadók fizetnék meg ezt a nemzeti rendszereken keretein belül, majd a struktúra, a struktúrális változásokat a tagállamok hajtják végre. Nos, ha tudják, hogy ha itt van ez az európai rendszer, akkor miért vágdának neki a struktúrális változtatásoknak? Akkor meg lehetne úszni ezek végrehajtását. Nem látják azt, hogy emiatt egy ilyen morális kockázat is van. Schröter. Elizabeth Schrödernek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nekem is van egy kritikus kérdésem, de ez nem jelenti azt, hogy eh, nem érzek együtt, nem, szimpat, nem talán szimpatikusak ezt a rendszert. Nagyon régóta foglalkozok egy ilyen rendszerrel, pártom két és fél éve nagyon szoros figyelemmel követi ezt a témát. Azonban mindig fölmerül ez a kritika, hogy hogy mi van akkor, hogyha valaki ugye nem járul hozzá a rendszerhez, aztán mégis pénzt kap. Persze, persze, ez egy ellátási rendszer, biztosítási rendszer, a gazdag tagállamok finanszírozzák a szegény tagállamokat, mert a szegény tagállamok nem hajtották végre a szükséges reformokat. Ezek bizony elég nehéz, nehezen megválaszolható kérdések, főleg a közvélemény szemében. Nehéz legitimizálni, legitimálni egy ilyen rendszert, úgyhogy nagyon érdekelne, hogy mit gondol elvonalkozásban. Uh, Elizabeth morin Elizabeth morin Teljes mértékben aláírom a kollégám kérdését, sőt, mást is tennék fel végeztek olyan tanulmányt, amiből kiderül, hogy mennyire releváns az intézkedés a munkanélküliség ellen regionális, nemzeti vagy európai szinten. Mert visszatértek többször a regionális szintre, a közelségre. A második kérdés a következő. Mennyire látják ezt a dolgozók? Harmadik pont a feltételekről beszélt, pontosan mire gondolt. Elnök, meg lehet nyitni a vitát, de 5 hát perc maradt, fejenként egy perc. Spanyolországgal kapcsolatban talán ön tudna válaszolni. Ö, azt ö, mondta ö, a ö, Georg Fischner, hogy ez nem hatna ki a spanyol helyzetre. Ezek a kérdések összefüggenek. Először is. Ennek semmi köze a válságból való kilábaláshoz. De arról van szó, hogy mi lesz, amikor vége a válságnak. Ez nem rövid távról szól. Tény hogy nem rövid távú ö, vita és intézkedés, de azért rövid távon is van hatása. Ha megnézzük az eurozónát, van egy erős jelzés az együttműködésre. De ez nem szabad összefüggjön a válság megoldásával, a rövid távval. Nos, a átcsoportításról van-e szó a gazdag országoktól a szegény országok felé? Azt látjuk, hogy Spanyolország mindig az EU átlag fölött van. Ez számomra azt jelenti, hogy valószínűleg olyan rendszer kell, hogy a net kedvezményezettség a saját munkanélküliségi szintől függ. Ez azt jelenti, hogy mérhető az eredmény. De kell tudni, hogy hol van az átlag, hol van, hol lenne a spanyol munkanélküliségi ráta, hogyha nem lenne mély válság. Ezt kellene tudni. De ezt nehéz megmondani. Csak azt lehet mondani, hogy veszünk egy öt éves átlagot, az utóbbi öt évet, és az a benchmark, az a referencia. És a befizetendő összeget ennek megfelelően állapítjuk meg. Mondjuk 12% volt, akkor a hozzájárulás, a befizetés, a bruttó fizetésekből, vagy az áfa alapján, ennek kell megfeleljen. Ez azt jelenti, hogy ha az ország átlagon van, akkor pontosan nulla a szaldó. Ilyen ez a konstrukció. De hogyha felle eltérünk, akkor befizet vagy kap. Hogyha így történik, akkor lehet eltérés, de hát eh, eltérés kell azért, hogy legyen eh, biztonság. Öt év után már megbízható az átlag. Ez ideiglenes, ez nem megy ö, egyszerű átcsoportosítás rendszer. A kockázatokkal másként is lehet ö, bánni. Helyi szinten. Ahhoz, hogy egyszerű legyen a rendszer, A támogatásnál nem az a kérdés, hogy hogyan kapja meg a munkanélküli. A kérdés az, hogy egy része, például 50 az első 12 hónapban mondjuk, az EU alapokból megy, ami a szociális partnereket illeti, most éppen erről lesz tárgyalás ősszel. Azt hiszem, hogy része a vitának EU szinten a harmonizáció, vagy legalábbis jobb megértése annak, hogy mit tesznek az országok, és ez jó dolog is. Szeretném folytatni. épp pontosan ott, eh, ahol eh, be fejezte. Igen, itt van egy erkölcsi kockázat, nem is kérdés. De ezt lehet befolyásolni, csökkenteni. De van egy alapvető kérdés. Az az érdekünk, hogy az EMU és az EU minden tagjában az administratív kapacitás rendelkezésre álljon és diszkrecionálisan járhassanak el. E, a e, méltányos bánásmód, adminisztratív kapacitás, e, ezek a tényezők nem fognak eltűnni minden esetre jobban kell ezekre koncentrálni az európai vita során. Szerkesz úr kérdését hadd válaszoljam meg. Vannak más javaslatok is, például Parais professzortól a minimál jövedelem rendszerrel kapcsolatban. Vagy Sutherland részéről nagyon híres közgazdászról van szó de ezeknek a hatását sokkal nehezebb mérni. Lehet, hogy jó szociálpolitikai javaslat, de nem kifejezetten a munkanélküliséggel kapcsolatos, hanem például a gyermekszegénységgel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Lehet, hogy angolul kell befejeznünk. Egyelőre még van tolmácsolás, használjuk ki. Köszönöm szépen. hozzátévve ahhoz, amit Georg Fischer mondott. A minimál jövedelemmel kapcsolatban válaszolnék Szerkász úrnak. Ez nem egy stabilizátor rendszer, ez egy rövid távú dolog. Mi a stabilizációról beszélünk az Európai Unióban Ez a járvány kérdésével kapcsolatban pedig igen, a szakszervezetekkel Németországban tárgyaltunk, és érdeklőket a gondolat, de el tudom képzelni, hogy az EORU övezetben nem mindenhol így van. Idővel az ellátás megkérdőjelezhető. Úgy gondolom, hogy az ilyen rendszer elfogadottsága magasabb kell legyen. Az EMU-ban van, aki kedvezményezett, ez vonzó, ez könnyű kommunikálni a közvéleménynek. Míg az ön rendszere, ha jól értem, azt jelenti, hogy van egy központi alap, amely a pénzt kiosztja a tagállamok között. Ez teljesen másra alapszik. Teljesen egyetértek, vannak ezzel kapcsolatban problémák. Nem tudtam levetíteni azt a képet, amely éppen ezeket a problémákat listázza. De úgy látom, hogy különböző munkanélküliségi biztosítási rendszerek vannak az EU-ban. Egyesek a nettó fizetésre alapoznak, mások a többségük pedig a bruttó fizetésre. Ezt egység, egységesíteni kellene az országok között. Gondolom, az összefügg azzal, amit Tomás Filippon mondott. Ez nem rövid távú kérdés, ez egy olyan eszköz, amelyet létre kell hozunk, de ehhez idő kell. Sok adat szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni a stabilizációs hatást, és hogy mennyi pénzt ö, osztunk szét. 15 milliárd eurós költségvetéssel végre lehet hajtani azt a példát, amelyet én az előbb vetítettem, de hát ez egy becslés nagyjából egy becslés. Teljes mértékben elismerem, hogy milyen problémák léteznek. Ezért javasoltam különböző alternatívákat a beavatkozásra. Ez nem azt jelenti, hogy nem értek egyet, ezzel a teljes skálát lefedő beavatkozása. Ez lenne az igazi stabilizátor. Én azokban a megoldásokban, amiket javasoltam, arra koncentráltam, hogy a teljes beavatkozás országok közötti átcsoportosítást jelenti, nem csak a gazdag és szegény országok között, hanem a nagyobb és kisebb foglalkoztatási aránya rendelkező országok között. Itt arról van szó, hogy egyes országok kedvezményezettek lennének, és ott az ó, támogatás odaítélését pontos szabályok kell meghatározzák. Nem szabad ösztönözni a az embereket arra, hogy maradjanak munkanélküliek. Minden támogatás sajnos arra összönöz, hogy munkanélküli maradjon az illető. A feltétel rendszernél erre gondoltam. Több alternatíva van. Az egyik az aktív foglalkoztatási politikát támogató alap, ez regionális szinten hatna. És nem ugyanaz lenne az átcsoportítás országok között. Ez egy lájtosabb megoldás lenne, a költségvetés kevésbé terhelné meg, és egy intervenciós alap kellene középtávon azokban a régiókban, ahol munkanélküliség van. Ez olyan beavatkozás lenne, mint amilyet az EU alkalmaz, amikor gazdasági hanyatlás van egyes régiókban, illetve ezt alkalmazzák a, alkalmazzák a fiatalok munkanélküliségének esetében. Ebben mindenképpen kellene több pénzt fektetni. A harmadik alternatíva az lenne, hogy nem változhatunk semmit, de a 2014-2020-as strukturális alapok bekerülnének, alapokba bekerülne a munkanélküliség elleni küzdelemre szánt összeg. Egy bizonyos munkanélküliségi szint fölött ez lenne a kritérium akkor esetleg nem kellene, vagy kevesebbet kellene egy adott tagországnak befizetni ebbe. A magas munkanélküliségi ráta lenne a kritérium. Előltötös rendszer lenne, és befolyásolná a net méltó hozzájárulást a tagállamok részéről. Ez nem lenne igazán európai stabilizátor, de meg lehet lépni. És ennek lenne hatása. Hogyha erős alap van az aktív politikák, politikák támogatására, akkor annak lenne hatása. Szerintem ez jó ötlet. Fontos a biztosítás, ezt minden kollégám elmondta. De erről továbbra is vitát kell folytatni. Köszönöm szépen. A bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani elsősorban is a tolmácsoknak. Soha nem láttam még, hogy ilyen sokat dolgoztak volna az ülés vége után is még. Másrészt köszönet az előadóknak. Nagyon érdekes volt mindezt meghallgatni. Természetesen ez egy hosszú sorozat első alkalma volt csak. De hát, hogyha csak egyszerű kérdésekkel foglalkoznak, ahol meg mindenki tudja a választ, akkor nem lenne Európai Parlament se. Emlékeztetnék mindenkit, hogy a meghallgatáson kívül két kezdeményezés is elindítottunk. Először legyen egy pilot projekt, amely a bizottság támogatásával ebben az irányban dolgoznánk tovább, másrészt pedig Az Európai Parlamentben van egy csoport, amely hozzáadott értékekkel foglalkozik. Ők átgondolják, hogy mi lenne, hogyha lenne egy jogalkotási kezdeményezés. Lehet, hogy azt a következő ciklus foglalkozik már, de ennek a háznak a felelőssége a jövő felvázolása. Háromkor folytatjuk.